Ah, ja, eh, Ocampo. Yeah.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 colleghi. Kedves kollégák, megkezdjük a nyilvános meghallgatásunkat. Az Európai Unió szerepe a rögzült konfliktusokban, főként a Dél-Kaukázusra és a Nyeszteren túli régióra összpontosítva. 2008-ban a grúziai események a Kaukázus térségét megrázták, mi az Európai Unió részéről mobilizáltuk magunkat. Egyrészt a tűzszünet kialkodása szempontjából, és aztán később a békemisszió megvalósítása szempontjából. Az úgynevezett frozen conflicts, amelyek bármikor valós konfliktusokká robbanhatnak, hogyha nem találunk rájuk megoldást. Már 2004-ben egy Európai Bizottsági Jelentés témáját képezte. Az Európai Unió ugyanis nem lehet, hogy csak gazdaság és politikai értelemben mm, lépjen kapcsolatba a szomszédaival, hanem a megelőzés szempontjából is fontos szerepet kell, hogy játszon. Ezt már Prágában 2009-ben elmondtuk. a Lisszaboni szerződés életbelépése, a külpolitikai külön megbízott személyének köszönhetően most felmerül az a kérdés, hogy az Európai Uniónak milyen szerepe van, és milyen szerepet játszhat ezen rögzült konfliktusok megoldásában. A döntésünk ezzel kapcsolatban az volt, hogy egy európai stratégiát kell kialakítani a dél térségére összpontosítva, és ezzel kapcsolatban Kirilov képviselő egy jelentős tervezetet írt, amelyben aláhúzza, hogy az Európai Uniónak koherens stratégiát kell kidolgoznia, amelynek az a célja, hogy összehangolja az egyes országokban és az egyes régiókban való munkáját, hatékonyá tegye azt és a céloknak megfeleltesse. A mai meghallgatáson szeretnénk a jelentéstevő munkáját segíteni a stratégia kialakítása szempontjából, úgyhogy nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a mai délutánon Szabin Fischert köszönhetem itt, aztán Szabin Freiser asszonyt, és Jonathan Coin doktort, akik mind szakértői ennek a területnek. Azután meg fogom adni a szót Jevgenyi Kirilovnak, annak érdekében, hogy elmondja a Dél-Kaukázussal kapcsolatban megfogalmazott jelentés tervezetét. Mindenkit köszöntünk tehát, és kérem, hogy a szakértők 10 percben ismertessék a véleményüket, és aztán megfelelő hangnemben, illetve légkörben vitát fogunk folytatni. Köszönöm. The one Thank you very much and also... Köszönöm szépen. Külön köszönet az AFET-nek, hogy meghívott, és előadhatok ezzel a meghallgatáson. Arra kértek, hogy az EU szakpolitikájára koncentráljak, és a, a volt szovjet tagköztársaság területén, de mivel a nap mai témájuk a Dél-Kaukázus, a, ezen a szűkebb földrajzi területre koncentrálni, a megoldatlan konfliktusok kapcsán a délsztelen túl területekkel kapcsolatban is találnak írásos szöveget, van is erről egy előadás, amit körbeadtunk, de nem erről fogok most beszélni. Ezen túl az, az EU eszközökről sem beszélek majd, mert csak 10 percem van, és ez túl hosszú időt venne igénybe. Ha az EU részételéről szólnék, az nyilvánvaló, hogy akkor konfliktusok megoldásában ebben a régióban az EU szerepe folyamatosan növekszik. Ez elmondható az elmúlt, húti, elmúlt hét évről. É, most inkább arról beszélnék majd, hogy milyen sikerek és milyen kudarcok kísérték a dél térségben ezt a politikát. Hadd szóljak most néhány szót az eredményekről. Ahogy mondottam, az EU részvétele folyamatosan növekszik 2003 óta, amióta kinevezték az EU külön képviselőjét, Dél-Kaukázusra delegált képviselőjét, és általánosabban elmondható az is, hogy az EU sikerrel járt abban, hogy elmélyítse kétoldalú kapcsolatait a három dél-kaukázusi köztársasággal, mivel az EU nagyon kevéssé vesz részt a hegyi Karabach körüli konfliktusban, a konfliktus feladás sikereit és kudarcait taglalva, főképpen hogy Grúziára kell és lehet koncentrálnunk. Mint tudják, az orosz-grúz háború után 2008. augusztusában az EU kulcsfontosságú szereplőként határozta meg magát, és véget vetve a háborúnak 2008. augusztusában a két fél között, és több eszközt is bevetett az Európai Unió, annak érdekében, hogy, hogy a, a, az ellenségeskedések eszkalációját megelőzze. Ez is eszközökről az írásos anyagban találnak részleteket majd. Hogy a árnyoldalakról is szóljak, be kell látni azt is, hogy az EU, mint a többi nemzetközi szereplő, nem tudta megakadályozni egyrészt a háború kitörését 2008. augusztusában, annak ellenére, hogy egyre növekedett a szerepe a korábbi években a térségben, és hogy tett is diplomáciai erőfeszítéseket 2008 első felében erre vonatkozóan. A háborút követően aztán az EU nem tudott elég nyomást gyakorolni Oroszországra, annak érdekében, hogy teljesen betartsa a tűzszüneti megállapodást pontjait, és az EU nem tudta megakadályozni, hogy Grúziában egy új státuszkó, egy új hatalmi konstelláció alakuljon ki, és a megbízott nem tudott belépni Abháziába és Oszétiába, tehát nem tudta betölteni szerepét. Elég az a keretet tudott létrehozni a Genfi folyamat is. Azonban elmondhatjuk, hogy a korábban működő keretek sem nagyon működtek. Úgyhogy általában a Genfi tárgyalások egésze megkérdőjelezhető. Mint mondottam, az EU gyakorlatilag nem vesz részt a, a hegyi Karabak konfliktus feloldásában, úgyhogy itt nem nagyon beszélgetünk szerepről. Tehát Grúziában az EU részvétele jelentősen növekedett és erősödött, és annak ellenére, hogy voltak bizonyos sikerei, továbbra is eklektikusnak és, és törékednek mondható az jelenlét, és a 2008-as háború óta még sokkal bonyolultabbá vált a helyzet Grúziában, és ennek hatás van az EU politikákra is a térségben. Most hadd szóljak azokról a, a, a, a hátrányok, vagy a kudarcok után a, a sikerekről az EU politikákat illetően Dél-Kaukázusban. Négy fő, ugyanakkor négy fő tényezőt látok, olyan dilemmákat, amelyek alássák a, az EU szakpolitikák sikerét a térségben. Ezekről szólnék most. Először is a fejlődés vagy fejlesztés orientált megközelítés és a nemzeti etnikai ö, hovatartozás célzó megközelítés között. A hosszú távú politikában az EU nagyon erősen hangsúlyozza a politikai és a gazdasági fejlődés elemeit, mint a konfliktus feloldás eszközrendszerét a Dél-Kaukázusban, tehát az adott országok átalakulása gazdag, jó, jó működő gazdaságokká és demokratikus államokká előbb-utóbb meggyőzi a még el nem ismert területeket is a, a visszaintegrálódás sikeréről, illetve arról, hogy ez a legjobb alternatíva az ő jövőjük szempontjából is, ha az a folyamat működik. Egy bizonyos idő, időben Dél-Oszítiában ígéretesnek tűnt ez, ahol vegyes lakosságú területek voltak, és elég nyitottak a határok az etnikai közösségek között. Ám ha erős határonat húznak az elszakadó szeparatista területek és a, a volt anyaállam között, ahogy ez történt Abházia és Nagorno, tehát a hegyi Karabak esetében, ez a megközelítés nem erősíti a, a, a bizalomépítést, mi több, a gazdasági fejlesztés még talán mélyíteti is az árkokat, a szakadékokat az etnikai közösségek között. Van még itt egy fenntartás, amire gondolnunk kell, hisz sem az európai szomszédság politika, sem a keleti partneri politika nem ígér csatlakozási kilátást Grúziának. Az EU tehát nagyon kevéssé tudja támogatni a, a, a hazai belpolitikai fejlődést, és nem igen tud feltételeket sem szabni a támogatáshoz. És nem tudja ellensúlyozni harmadik országok súlyát és jelenlétét a térségben. Itt főleg Oroszország gondolok, illetve Örményországra, hegyi Karabak esetében. Ám az, hogy egy tisztán fejlesztés politikai megközelítést alkalmaz az EU, ezzel mint alábecsülné a konfliktus etnikai jellegét, mi több sokszor rontott is még a, az állapotán a, a konfliktusnak. A két oldal kapcsolatokat vettem össze most az bizalomépítő eszközökkel. Minden EU szakpolitikai eszköz, amelyet a konfliktus feloldás keretében a dél alkalmaztak, oldalú kapcsolatok révén fejtették ki az érintett tagállamokkal. Ez pedig alásta az EU azon képességét, hogy közvetítőként lépjen fel a, és bizalomépítőként a felek között. Ez a dilemma különösen láthatóvá vált megint csak Grúzia esetében, amikor is a, a rózsás forradalom után az új sakasuli kormányzat nagyon aktívan lobbizott az erőteljesebb EU részvételben a konfliktus feloldásban, egy szélesebb stratégia részeként, amikor is, ahol is a transatlanti integrációt és a NATO tagságot célozta meg hazája számára. Ez együtt járt egy nacionalista, mi több kemény fellépéssel az el nem ismert területekkel szemben. Itt az EU-t egyre inkább úgy látták a, a térség szereplői, mint a grúz kormány ö, szövetségesét. Ez Diloszétiában és Abháziában is a politikai szereplők így látták. Az EU szerepét így módon nem igen tudott fellépni az EU, mint közvetítő e felek között. Ami pedig a hegyi karabahi konfliktust illeti, két rossz között kell választani az EU-nak, hiszen a két, az EU a két szakpolitika területén partneri viszonyt igyekszünk építeni Örményországgal is, meg Azerbajdzsánnal is. És mivel a két állam gyakorlatilag háborúban áll egymással a hegyi karabaki területek kapcsán, az EU számára nagyon nehéz megtalálni a helyét a konfliktus feloldásban. A harmadik gondolatom azon várakozásokat illeti, amelyek a konfliktus által érintett országokban érzékelhetőek. Fontos megállapítani azt, hogy az EU szakpolitika a konfliktusok feladásában a térség egészében mindig inkább reagáló jellegű volt, semmint kezdeményező. Így módon mindig az igényektől függött, az érintett államok igényeinek fényében alakult. Ebben nagyban különbözik a grúziai, meg a hegyi karabaki konfliktus. Ahogy már mondtam, ugyanis a forradalom utáni grúz kormány nagyon nyitott volt az EU részvétele előtt, míg sem Örményország, sem Azerbajdzsán nem nagyon érdeklődik az erőteljesebb EU részvétel iránt. Örményország azért, mert a jelenlegi kép, képlet számára kedvező, és Oroszországgal stratégiai partneri viszonya erősíti a pozícióját a tárgyalások során, míg Azerbajdzsán azért nem vonzódik az EU-hoz, mert úgy érzik, hogy egy erőteljesebb EU jelenlét és erősebb bekapcsolás, bekapcsolódása az EU képviselőknek a de facto hatóságok munkájába hegyi Karabakban egyfajta nemzetközi legitimitást kölcsönözze a nagorno karabahi hatóságoknak, és ez végsősorban Azerbajdzsán ellen dolgozna. Egészében elmondható, hogy nem nagyon érzékelhető nagy érdeklődés az EU nagyobb szerepe iránt itt a térségben és ez érdeklődés ezen hiánya általánosan is kapcsolódik a, a konfliktusok értékeléséhez. Itt nagyon erős a geopolitikai gondolkozás a térségben, és a geopolitikai jellegű gondolkozás nem igen illeszkedik az EU önképéhez, vagy az a képhez, amelyet magáról alkot, mint puha hatalom, mint puha erő. És és a, a biztonságpolitika posztmodern értelmezéséhez sem nagyon illeszkedik. A, a, a térség geopolitikai önértelmezése. És az is elmondható harmadikokként, hogy nem igen érzékelhető koherens EU stratégia. A tényezők tehát, amelyeket felsoroltam, szerintem ezeket mind-mind súlyosbítja az a tény, hogy az EU nem bír koherens keretekkel a konfliktus megoldási stratégiában, a térségben. Ennek három oka van. Először is az EU tevékenységek koordinációja nem mindig működik kördülékenyen, és Grúzia, amely, ahol nagyon sok EU szereplő fellépett, egymás ellen hatva sokszor, jó példa erre, ugyanakkor megosztottság van még mindig a tagállamok között abban, hogy hova helyezzék az EU külpolitika hangsúlyait, délre vagy keletre például, és harmadsorban, aztán a legfontosabbok, továbbra is mélyen megosztottság a tagállamok között. Az Oroszországgal való kapcsolatok tekintetében, és ez különösen láthatóvá vált Grúzia esetében, hisz a két konfliktus az elmúlt években fokozatosan egy közvetlen konfrontációvá alakult Grúzia és Oroszország között, és ez megbénította az Európai Uniót, illetve nem tudott lépni az EU, csak a háború után, lezárulta után. Ezen elemzés alapján szeretnék három rövid gondolatot felvázolni az EU politikák jövőjét illetően a régióban való konfliktusok feloldásában. Ez is úgy gondolom, hogy az EU-nak újra kell a fejlesztés orientált megközelítését. Az, államok, az ott államok fejlesztése nagyon hasznos lehet, fontos lehet bizonyos konfliktusokban, ám nem feltétlenül hozza a kitűzött, az óhajtott célt más konfliktusokban. Az EU értékelése, az adott konfliktus értékelése kell, hogy értékelje, kell, hogy figyelembe vegye az adott szereplők identitástudatát és etnopolitikai álláspontját, és a, fel, a stratégia fejlesztésében ezeket a szempontokat is erősen érvényesítenie kell az EU-nak. Arra is szükség van, hogy az EU érzékelje, hol vannak a határai a két oldalú megoldásoknak, a konfliktus megoldásokban. Az EU szélesebb körül és legitim várakozásai, hogy működő kapcsolatai legyenek ezekkel az országokkal, és általában férséggel, megkerülhetetlen, ám tartaléban kell tartanunk olyan eszközöket, mert révén az EU aktívan tud bizalmat építeni. A civil társadalom képviselői szereplői, is, erről Jonathan fog beszélni majd, kulcsfontosságú szerepet játszhatnak a, a, a dolog ezen vetületében. Aztán hadd említsem még meg a két első ponthoz kapcsolódóan, a, a, az elismerés nélküli részvétel, és pontosan ebbe az irányba mutat, és azt hiszem az EU-nak követnie kellene ezt a módszertant is. Harmadsorban azt gondolom, hogy a Lisszaboni szerződés végrehajtásának folyamatában egy erőteljesebben kéne harmonizálni az egyes eszközöket, amelyeket alkalmazzuk a délkalkodásban. A tanács és a bizottság közötti jobb kapcsolattartás az új főmegbízott révén és a külügyi szolgálat révén nagyon ígéretes e tekintetben. Ugyanakkor be kell látni azt is, továbbra is nagyon nehéz lesz az EU számára gyorsan túllépni belső megosztottságán az Oroszországgal szemben követendő politikát illetően. Ez biztos idő kell majd, ám azt hiszem, hogy a keleti partneri politika a jó irányba tett lépés, mert a tagállamok széles koalíciója kell, hogy támogassa, méghozzá a, a határvonal mind a két oldaláról, és ha nem is feltétlenül közvetlenül oldja meg a befagyott konfliktusokat, azért olyan kompromisszumok kialakíthatóak a keleti partnerség alapján, amelyek egyfajta pozitív mellékhatást jelentetnek a, konfliktus feloldásokban, a konfliktusok feloldásában az EU részéről. Köszönöm a figyelmüket. Mille grazie, quindi a seguire la dottoressa Fraser. Prego. Köszönjük. Fraser azt mondja, következő hozzászól. Thank you very much. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm a lehetőséget, hogy megosztom önökkel a gondolataimat az Európai Uniós Dél-Kaukázus témájában. A prezentációmban tulajdonképpen a 2009-es helyzet legfrissebb fejleményei alapján felvezolnám, hogy hogy is állnak a dolgok ma. Elsősorban a regionális dimenzióra koncentrálnék, ebből a szempontból közelítenék a Dél-Kaukázushoz és problémájához. Ezt követően felteszem majd a kérdést, hogy hol, hogy képzelje el a jövőjét, hogy képzelje el a jövőjét az Európai Unió, illetve a válságkezelésben, válságmegoldásban, megoldásban, békeépítésben milyen hozzáadott értéket képviselt az uniós fellépés. Um, since the European Parliament last passed a resolution a Dél-Kaukázus témájában 2008. januárjában fogadott el az Európai Parlament állásfoglalást, azóta jelentősen rosszabbodott a helyzet. Ez komoly fordulópont volt, ami instabilizálta a helyzetet, és ami a befagyott konfliktust újra aktív konfliktussá tette. Ezért nem is jó ez az elnevezés. 2008-ban nem ez volt az egyetlen negatív fejlemény, azóta 2009-ben jelentősen nem javult a helyzet. Oroszország továbbra is sérti a fegyverszünetet, a 2008-as szeptemberi fegyverszüneti megállapodást. Mit éltek ezen? nem vonta vissza a csapatokat, nem csökkentette azok számát, nem rendelte vissza őket. A számok persze nem világosak, de dél és Abkháziában 5-5 ezer orosz katona található, sőt, számszerűleg még növekedett is a jelenlévő katonák száma, és tehát minőségileg is megváltozott a helyzet. A fák békefenntartó erők készét nem képezik, sem nemzetközi, semmiféle nemzetközi mandátummal nem rendelkeznek, hanem Abkházia, Déloszit és az Orosz Föderáció közötti általános megalapodás alapján vannak jelen. Ez emiatt mondom azt, hogy jelentősen változott a helyzet. Oroszország hosszú távra látszik berendezkedni Dél-Oszétiában és Abháziában. 49 éves megállapodásokat írtak alá. Fél milliárd amerikai dollárt ígért erre az évre arra, hogy az abház határokat megerősítsék és a katonai jelenlétet növeljék. Várhatóan tehát az oroszok jelen egy komoly katonai bázist építenek, hoznak létre Abháziában, sőt, olyat is hallottunk, hogy a Fekete-tengeri parton a bázis átveszi majd a jelenlegi Szevasztopoli Fekete-tengeri központi bázis helyét. Szerintem Szerintem Szevasztopollal nem kell, versenyre, egész egyszerűen infrastruktúrálisan nincsenek olyan adottságai, de mégis ez a, az, amit hallottunk az orosz jelenlétát olyas valamivel hosszú távon kell számolnunk, és egyre erősödő tendenciát mutat. 2009-ben bezárult az ENSZ misszió és az EBESZ misszió. Ugyanakkor Grúziában aktív az ENSZ, de Abházában és Délosszétiában nem tudja komolyan felépni. A többi dél konfliktus területen, tehát karabakra gondolok, és igen kevés előrelépést tapasztalható a biztonsági helyzet. Ha valami, akkor csak romlott 2009 során, a fegyverszöntet továbbra is megszekték. A nehéz tüzérséget vetettek be, illetve mesterlövészek is áldozatokat ejtenek, illetve megszegik a fegyverszünetet. Tehát szomorú a helyzet, azt kell, hogy mondjam, de regionális szinten mégis látok pozitív jeleket. A, az az apró kis fénysugár a az alagút végén, amit láttam, az Törökország és Örményország közötti októberi um, jegyzőkönyv aláírása. Ez nem egy hirtelen fejlemény, nem a semmiből jött, hanem hosszú év, eh, eh, több év tárgyalás felszámolását követte, amelyet egyébként Svájc segített. Ennek eredményeképpen jutott ide Törökország és Örményország, de a megbékélés civil szinten és az emberek közötti szinten már egy évtizede folyik. Tehát egy hosszú folyamat végét, végén csúcsosodott ki a folyamat a 2009-es jegyzőkönyv megállapodás aláírásában. Mi mi a három fontos eleme ennek a jegyzőkönyvnek, a diplomáciai kapcsolatokat helyreállítja Törökország és Örményország között, a régóta zárt határt újra megnyitja, és harmadsorban két oldali bizottságokat eh, hoz létre, eh, például a két ország történelmi kapcsolatával foglalkozót. Oroszország hallgatólagos eh, támogatása nélkül mindez nem lett volna lehetséges. Oroszország érdekes módon a török örmény megbékélést támogatni látszik. saját gazdasági érdeke diktálja ezt. Törökország és Örményország közötti határ megnyitása pozitívan járulhat hozzá a, az örményországi orosz befektetésekhez, illetve a Gumri, örményországi Gumri orosz bázis ellátását is javíthatja, illetve kereskedelmi kapcsolatokat is pozitívan befolyásolhatja a jövőben. Érdekes, hogy Oroszország támogatta ezt a török örmény megbékélést, közeledést, ugyanakkor az elmúlt pár évben annak is szemtanúi voltunk, hogy Törökország és Oroszország között is szorosabbra fonódtak a kapcsolatok. Oroszország a Törökország első számú kereskedelmi partnere. A turizmus nem elhanyagolandó. Tavaly először az orosz turisták eh, tehát adták a törökországi idegenforgalom legnagyobb hányadát. Az energia terén közösek az érdekeik, törököknek és az oroszoknak. Legyen ez a South Stream vezeték, a Fekete-tengerhez való eh, hozzáférés, a déli áramlat tulajdonképpen Törökország eh, hozzáférést biztosít Oroszország számára közös közös Fekete-tenger és Földközi-tenger közötti olajvezeték építését is támogatja mind a két fél. De érdekes módon nem csak az energia ügy ugye kapcsolja őket össze. Erdogan úr Moszkvában járt a múlt hónapban, és vízummentességet ígért az orosz félnek és arra is eh, utalt, hogy közös kabinetüléseket tartsanak. Azt látjuk tehát, ez a két ország, amely jó néhány éven keresztül el volt választva a hidegháború és a vasfüggöny által, eh, egyre szorosabbra fűzik kapcsolataikat, és a Dél-Kaukázusban igen jelentős szerepet játszanak. Szerintem az Unió szempontjából ezt nem szabad fenyegetésnek tekinteni. Az Uniónak inkább azt kell megvizsgálni, hogy ezt az új nyíltságot, együttműködést hogyan tudja a saját hasznára kihasználni, hogyan tud együttműködni a békés a stabilitás kialakítása van ezzel a két nagyhatalommal. Az egyértelmű, hogy az orosz-török új szövetség eh, hosszú távon eh, csak egyre szorosabb lehet. Túl sok a közös érdek a két országnak ahhoz, hogy csak rövid távú szövetség legyen, ugyanakkor sajnálatos módon az elmúlt pár hétben azt láthattuk, hogy a török-örmény megbékélés, vagy közeledés, minthogyha nem, minthogyha vakvágányra futott volna, vagy nem megfelelő irányban haladna, helyzet alakult ki, vagy megakadt a folyamat. Mind az örmény, mind a török parlamentnek meg kellene elméletel kapnia ezeket az aláírt jegyzőkönyveket de eh, ennek a támogatottsága megkérdőjeleződik. Az örmény és a török oldal közötti retorika egyre forróbbá válik, egyre élesebbé válik, olyan úgy tűnik, mintha a reálpolitika és a gazdasági érdekek miatt Törökország eh, visszakozna. Többször hallhatjuk azt, hogy kulturális, vallási, történelmi szálak túl szorosan összük, kötik őket össze. A örmény megbékéssel kapcsolatban a török visszakozás elsősorban gazdasági okokra vezethető vissza. Tavaly októberben írta alá ez a két ország ezt a jegyzőkönyvet, amikor Azerbajdzsán és Oroszország aláírta a gázszállítási megállapodást január 1-ével az azeri gáz áramlik Oroszországba. Törökország emiatt aggódni kezdett, hogy az a gáz, amitől ő annyira függ, és amelyre szükség van gazdasági növekedés fenntartására, hogy hova kerül, hova jut el ez a gáz, és aggódik Törökország, hogy nem juthat olcsón azeri gázhoz a jövőben. Az azeri gázt Törökország 120 dollárért kapja, 100 ezer köbméterre vetített beszélünk. A török örmény közeledés, meg békélés, tehát, mint említettem, megakadt, ami egy negatív fejlemény, és ennek nem, ez negatív következményekkel járhat a hegyi Karabach válság megoldása ügyében is. A kettő nem függ össze közvetlenül, nem függnek egymástól, de mégis, mivel két párhuzamos folyamatról van szó, nem teljesen függetlenek, hogyha a török örmény eh, megbékélés lelassul, akkor sajnos módon attól tartok, hogy a hegyi karabak ügyében témájában folyó tárgyalások is lelassulhatnak. Végezetül Amerikával kapcsolatban egy szót, ha megengednek, az elmúlt pár évben eh, csökken az amerikai jelenléteben ebben a régióban, mint Grúziában ahol a Bush kormányzat alatt nagyon aktív szerepet játszott Amerika, ugyanez igaz a hegyi karabak eh, válság kezelésre is. Kérdés az, hogy akkor az Unió milyen szerepet játszik és játszhat. Úgy vélem, hogy három különböző szinten lehet aktív az Európai Unió. Egyrészt ha erősebb regionális szerepet játszhat, az keleti partnerségbeindításával tavaly nagyon pozitív gesztust gyakorolt az Európai Unió, itt szeretném hangsúlyozni a multilaterális regionális platformokat, amelyek fontossága nem alábecsülendő. Az nem elég, hogyha az Unió ezeket létrehoz, ezeket a platformokat, majd aztán félrelépés átadja a stafétabotot a helyi szereplőknek, nem intézményi és pénzügyi támogatást kell biztosítani az uniónak a jövőben is. Annak ellenére, hogy a Lisszaboni megállapodás jelentős változásokat hoz majd az uniós eszközök tekintetében, nagyon fontos, hogy az unió regionális szinten az uniót egy konkrét személy is képviselje. Fontos, hogy a Lisszaboni szerződés végrehajtását követően se legyen ez másképp. a Faszé nagykövet úr, amint az ő mandátuma lejár, a francia szerepet az uniónak kell, hogy átvegye az EBS-ben. Végezetül az uniónak már most azon kell gondolkodnia, hogy mit tehet biztonságpolitikai szempontból, itt hegyi karabakra gondolok elsősorban, vagy a jelenlegi EBS missziót kell támogatnia, ez csak öt megfigyelő van, ne felejtsük el, vagy egy uniós biztonságpolitikai eh, jelenlétre lehet szükség. Az uniónak eh, gazdasági perspektívát is kell kínálnia a dél-kaukázus országainak. Itt az átfogó kereskedelmi megállapodások nagyon fontosak, akár csak a társulási megállapodásokról szóló tárgyalások megkezdése, ahhoz, hogy a társulási megállapodások betöltsék a teljes szerepüket. Nem szabad uniós eh, tagsági perspektíváról beszélni. Explicite, nyíltan nem lehet eh, ilyet tenni, de nem szabad ezt, eh, nem szabad ezt teljesen kizárni sem, hosszú távra lehetőségként fenn kell tartani, nem szabad ezt teljesen kizárni a nem eh, elismert területekkel vagy egységekkel kapcsolatban az uniónak fontos szerepe lehet, Dél-Oszétiában és Abkáziában. Ehhez egy világos stratégiára van szükség, hogy pontosan mit tehet. Bizonyos mértékben egyébként ez már elkezdődött Dél-Oszétia és Abkházia esetében, de az Uniónak ezen kívül eh, Azerbajdzsánnal és Örmonyországgal is együtt kellene működnie. A karabaki örményekkel és azeriekkel. Fontos itt, hogy az Unió hangsúlyozza azt, hogy az érintett országok területi integritását elismeri, de ez nem jelentheti azt, hogy a ne vállalnak aktív szerepet az abházi oszétek és a szét az eriek esetében. Több szinten kell az uniónak aktívan felépnie, például folytatni kell a Genfi tárgyalásokat, a hegyi karabaki tárgyalások formátumában eh, el kell azon gondolkodni, hogy a többszintű tárgyalásokat hogyan lehet előmozdítani. Tehát amikor több más másfél érdeket érdekelt más-más témában, akkor a tárgyalásoknak nem szabad csak arra koncentrálni, hogy az azeriekkel és az örményekkel, hanem a karabahi azeriekkel és a karabahi örményekkel is eh, tárgyalni kell. Cohen úrnak mindjárt átadom a szót ezzel kapcsolatban. A civil társadalomnak is fontos szerepet szánok. Az Európai Unió ezen a téren egyébként igen hatékony fellépést tanúsított, persze még ennél is többet tehet, hegyi Karabakban és Abháziában és Déloszétiában is. A civil szervezetek érdeklődést tanúsítanak a tárgyalások, a béke és a stabilitás építések kiépítés A civil társadalom nem garantálhatja a békát, békét, de segíthet abban, hogy amikor elérnek egy politikai megállapodást, akkor támogassák ezt a folyamatot. De sajnálatos módon, hogyha a folyamat megakad, mint a török örmények békés esetében az elkövetkezendő hetekben láthatjuk, akkor a civil társadalom segíthet abban, hogy ezt a folyamatot újra beindítsa. Tehát ez egy olyan terület, ahol az Európai Unió sajátos, különlegesen fontos szerepet játszhat. Köszönöm szépen. Koán úr következik. Köszönöm szépen. Köszönöm, hogy meghívtak a mai napon. Néhány dolgot szeretnék megközelíteni a mai beszédemben. Egyrészt megosztanám önökkel a gondolataimat a konfliktus kontextusának természetével, és másodszorban szeretnék a arról, lehet, arról a lehetőségről beszélni, hogy hogyan alakulhat át ez a konfliktus, és hogy milyen szerepet szánunk ebben az Európai Uniónak, vagy a civil szervezeteknek. Igazából itt nem a politikusokat kell csak a politikát kell csak figyelembe venni. Ami a konfliktus mögött rejlő kontextust illeti, három gondolatot mondanék el. Először is úgy gondolom, hogy nagyon fontos az, hogy amikor a dél-kaukázisról beszélünk, akkor fel kell ismerni azt, hogy itt három teljesen különböző jellegű konfliktusról van szó, szóval ezek nem lehet egy kalap alá venni egyáltalán nem lehet ezért azonos megoldási kulcsokat kínálni. Ezeket külön konfliktusként kell kezelni, külön problémaként, attól függetlenül, hogy persze regionális szinten vannak kapcsolódási pontok. Másodszorban, ahogyan már korábban is elmondtam, ezeket nem szabad frozen konfliktnak hívni. Ugyanis az elmúlt tíz évben mindig erről beszéltünk. A konfliktus pedig sohasem fagy be, mindig vannak új dinamikák, mindig vannak új történetek. Mi az, ami történt? Igazából inkább a tárgyalások fagytak be, vagy egyáltalán a béke folyamat fagyott be és ez a tárgyalási ö, folyamat igazából a legitimitását is elvesztette mind a három konfliktus tekintetében. Ami Grúziát illeti, Grúzia elhit, elvesztette már a tárgyalásokba vetett bizalmát is, tehát őket fel kellene rázni, ugyanis őnekik az volt a stratégiájuk, hogy nemzetközi szintre vigyék ki a tárgyalásokat. Persze vannak ebben kockázati elemek is, és igazából változóban van a konfliktus rendszer maga is, ennek megvannak az okai, 2008. augusztusában erre láthattunk példákat is. Aztán egy másik fontos kérdésre is ez rávilágít, ami szintén a háttérhez tartozik hozzá, Oroszországra gondolok, ugyanis kritikus szerepe volt abban, hogy fenntartsa, hogy, hogy egyáltalán beindítsa ezt a konfliktust, és egyébként fontos szerepe volt abban is, hogy 93-94-ben tűzszünetet alkudjon ki, és nagyon komplex szerepe volt harmadik félként abban is, hogy bizonyos pártokat vagy, vagy feleket támogatott a konfliktus alatt. Amennyiben Oroszországot csak hibás félként nézzük, az, az megint csak nem jó. Meg kell érteni Oroszország érdekeit is, és ezért konstruktívan kell velük együttműködni, nem szabad démonizálni őket. Persze Oroszország, hogyha mm, továbbra is negatív szereplőként szerepel, akkor nem fog segíteni a konfliktus megoldásában sem. És aztán szeretnék néhány szót szólni a civil társadalomról is. Az én véleményem szerint a tárgyalási folyamat nem elégséges, persze szükséges ahhoz, hogy előre lépjünk. Holisztikusabb megoldásokra van szükség politikai változások elérése érdekében, és ezért a társadalom különböző szintjein kell hatni. Az egyik legfontosabb az, hogy a közvélemény hogyan is látja ezt a helyzetet, milyen félelmek vannak a béke folyamattal kapcsolatban, és a probléma az talán az, hogy nagyon kevés kapcsolata van a civil társadalomnak a tárgyalásokkal, és kevés a ráhatásuk. Ismét fel kellene rázni a közvéleményt, hogyha ez nem történik meg, akkor még hogyha a tárgyalások hatékonyan beválnak, akkor sem történik igazi áttörés. A civil társadalom kiegészítő tevékenységet vagy szerepet játszhat, és ugyanakkor a hivatalos eljárásba is ráhatást gyakorolhat, és a változásokat kieszközölheti, például azzal kapcsolatban, hogy a sztereotípiákat megváltoztatja, új társadalmi szövetet alkot, a marginalizált társadalmi rétegeket is bevonja ebbe a folyamatba, és fontos az, hogy analitikus és magatartási kontextust megváltoztassuk, amely a jelenlegi konfliktust jellemzi. Hogyan is lehet ezt érteni, mit is értünk ez alatt konkrét példákkal? Láthatjuk azt, hogy akár a régióból, akár a régión kívülről a civil társadalom milyen fajta tevékenységekbe kezdett. Például megpróbálta a kölcsönös bizalom légkörét kialakítani, televíziós programokat, rádióprogramokat, közös sajtótermékeket adtak ki, és hatékony közösségépítésbe kezdett. Nagyon fontos a kreatív és analitikus gondolkodásmód kialakítása az Európai Unió és más bilaterális donorokkal folytatott kapcsolat, vagy az velük tartott kapcsolat szempontjából is hatékonyan hozzájárulhatott a civil társadalom ezeknek a nagy törésvonalaknak a feltöltéséhez. Azért is fontos ez, mert a felszigetelt közösségek szempontjából nagyon fontos az, hogy bizalomépítést végezzen a civil társadalom olyan régióban, amelyet nagyon sokszor talán rosszul látnak. JF Kennedy-re szeretnék utalni, aki mindig is azt mondta, hogy ne arra gondoljunk, hogy az ellenfeleink mit tehetnek értünk, hanem mi mit tehetünk, és hogyan közeledhetünk az ő álláspontjukhoz hogyan lehet ránk számítani, mint partnerre. És hát egyelőre ugye a hatóságok erre nem gondoltak a régióban. Fontos azt is felismerni, hogy a civil társadalom nem ö, különülhet el a politikától, ugyanis itt igazából a politika természetének megváltoztatása a fő cél ebben a társadalomban. Technikai szempontból nagyon fontos lenne azt is felismerni, hogy a konfliktus békés rendezése azt igényli, hogy legyen egyfajta konceptuális alap, olyan struktúra, amelyek az európai közösség vagy más donorok struktúrájához illeszkedik. Nem lehet egy másfél éves projekt alatt megváltoztatni egy konfliktus helyzetét és teljesen békévé átalakítani. Ezzel is szeretnék érvelni, hogy az Európai Unió a puha eszközeinek igénybevételével nagyon sokat hatott a kontextus megváltoztatására. De hogyha a puha eszközök technikai jellegűek maradnak, akkor nagyon keveset fognak tudni hozzátenni a folyamathoz, és remélem, hogy ez majd a következőben ki is derül, hogy pontosan mit is értek ez alatt. Ugye az egyik stratégia az, az volt, hogy az európai szintre való felemelése a konfliktusnak, vagy az európai fél bevonása a konfliktusba, az egy megoldási kulcs. Ez igazából nem jó gondolat, ugyanis Oroszországot nem szabad elfelejtenünk, hiszen Örményország, az örmény diaszpóra karabahi konfliktus szempontjából sokkal nagyobb ráhatással van a helyzetre, vagy nem szabad elér, azt elérni, hogy marginalizálódjon az adott társadalom, főként az elszigetelt területekre gondolok, és nem szabad kettős mércéket megengedni, ilyen például Koszovó meg, ö, elismerése, az, hogy hogyan válaszolt a, a háborúra ezek ugyanis nagy kihívásokat jelentenek ezek a kettős mércék az Európai Unió részére. Ezen konfliktusok átalakítása szempontjából fontos végig gondolni azt, hogy mit is jelent számunkra a demokratizálódás folyamata. Ez szükséges, de nem elégséges ahhoz, hogy az erőszakos cselekmények megszűnjenek a dél területeken, ami a választásokat illeti, nagyon kevés a demokratikus kultúra, nem elegendő, és az, hogyha a jó kormányzást, illetve a demokráciát elősegítjük, az igazából csak arra, tehát az, az elég elegendő ahhoz, hogy közelebb hozzuk egymáshoz ezeket a közösségeket. Ez konceptuális szempontból nagyon nagy kihívás számunkra. Ugyanis az elmúlt 15 évben egyszerűen nem sikerült megoldani ezeket a konfliktusokat. Több százezer menekült ember továbbra sem tudott hazatérni, és nem jutottunk közelebb a megoldáshoz. Éppen ezért fel kell merüljön bennünk a kérdés, hogy milyen más stratégiákat lehetne alkalmazni. Grúzia jelenleg új stratégiát alakított ki Déloszétia és Abházia tekintetében. Ez a deoccupation stratégia. Olyan helyzetben vagyunk, ahol a hatóságok a demoni, demonizálják a külső világ felé a szakadár területeket. Abháziában ez különösen látható, és köthető ahhoz is, hogy itt egy nagyon komplex politikai helyzet tapasztalható, folyamatokról beszélhetünk, de ugyanakkor akár tetszik, akár nem, a hatóságok emiatt nem igazán hajlandóak kapcsolatot építeni, és a civil társadalmat is nagyon sok kritika éri, akkor, hogyha a külső felekkel kapcsolatba lépnek. Tehát itt egy sokkal merészebb és kreatívabb megközelítésre van szükség, annak érdekében, hogy az elszigeteltséget megtörjük. Tehát, hogy részt vegyünk a folyamatban, de az elismerésig ne jussunk el, és itt az elkötelezettséget komolyan definiálni kell a demokratikusan megválasztott politikusokra van szükség. Voltak belső folyamatok, amelyek ahhoz vezettek, hogy a társadalom nehezen fogadja el azokat a kompromisszumokat, amelyek bármiféle békés megoldáshoz szükségesek lennének. Éppen ezért úgy gondolom, hogy ez az a helyzet, amelyben a civil társadalom kulcsfontosságú szerepet játszhat, és igazi változásokhoz segítheti hozzá a régiót. Az Európai Unió számára mik a tanulságok? Fontos az, hogy rugalmas és kreatív megoldásokat kínáljunk. Ugyanakkor az európai intézményeknek megvannak a maga korlátai, ugyanis eddig nem sikerült megfelelőképpen kezelni a nem elismert mm, területeket. Az Európai Unió nyomást kíván gyakorolni azokra az államokra, amelyek az emberi jogokat lábbal tiporják, és az európai értékek vagy sztenderdek ellenében menő kormányokat megbélyegzi. Fontos tehát levonni azt a tanulságot, hogy sok-sok éven keresztül a konfliktusban résztvevő felek meg, mindig megpróbálták kifelé ö, tenni a megoldás kulcsát, tehát hogy az OECD, az EU vagy Oroszország lépjen közbe a konfliktus megoldása érdekében. És néhány záró gondolat. Először is a civil társadalom továbbra is nagyon gyenge, és hogyha őket nem támogatjuk, ők önmagukban nem fognak tudni békét hozni. De ugyanakkor fontos szerepük lehet a horizont kitágításában, és abban, hogy az egész kontextust megváltoztatja a konfliktus szempontjából. Hidakat építsen, Grúziában és Azerbajdzsánban ez így megoldható lenne. Itt nem egy, egy monolitikus problémáról van szó, hanem a társadalom átfogó rétegeiben kell változás bekövetkezzen, és a politikusoknak, illetve a hatóságoknak nem ellenőriznie, hanem segítenie kell a civil társadalom kibontakozását. És ugyanakkor a civil társadalomnak ellenőriznie kell a kormány munkáját, de egyben velük együttműködnie is kell. Az európaiaknak egy konceptuális választ kell megtalálniuk. Nagyon gyakran az európai politikának igazából az volt a problémája, hogy mindig a válságokra adunk választ, és nem átalakítani kívánjuk ezt a konfliktust egy hosszú távú békévé. Tehát mindig ilyen inkább reagálni próbálunk a problémákra, ahelyett, hogy proaktívan közelítenénk meg őket. Elnök, köszönöm. Akkor most következnek a kollégák kérdései. Kettesével lennének akkor a kérdések, és aztán megadnánk mindig a szót a szakértőnknek a válaszadásra. Péter Le úr az első, és Szeverin képviselő. Tehát Péter Le úr először a szó. Hvala lepa vsem trem govorcem za zanimive ocene in Köszönöm szépen. Lehet, hogy kicsit provokatív lesz a kérdésem. A jövő szempontjából a konfliktusok megoldására vannak stratégiáink. Azt szeretném kérdezni Fischer asszonytól, hogy ővel, az ő véleménye szerint ő mit tenne, Lady Ashton, ha Lady Ashton helyébe lenne. Kolléga Severin. Severin képviselő. Köszönöm szépen. Köszönöm az előadásokat. Több kérdést is fel kell vetnem. Az első. Nem gondolják-e azt, hogy mindezek a befagyott konfliktusok, válságok egy átfogó válság részei, és ez az átfogó válság a birodalom, az orosz állam posztbirodalom utáni válsága az új globális rendben nem találja a helyét, és miért ezt a válságot, ezt az átfogó státuszválságot nem sikerül megoldani, addig Oroszországot nem lehet nagyon bevonni ezeknek a válságoknak a megoldásába. Nem gondolják-e, hogy így van ez? Másodszorban, többször, nem csak itt ebben a házban, hanem más szerzetekben is, például az Európa Tanácsban is, vagy az EBSZ e körében is, többször megvitatták annak szükségességét, vagy lehetőségét, hogy a dél-kaukázus térségnek egy dél-kaukázusi stabilitási egyezményt ajánljunk, vagy ajánljanak, mely foglalkozna a többek között a befagyott konfliktusok kérdésével, meg annak a lehetőségével, hogyan lehet visszaintegrálni az elszakadt területeket a régi állami keretekbe. Mit gondolnak ennek a lehetőségéről? És ehhez kapcsolódóan megvitattuk és a, azt hiszem ebben a, e parlament jelentéseiben is egy biztonság és együttműködési konferencia szükségességét dél-kaukázusi térségre vonatkozóan, mely foglalkozhatna a semlegesség, a katonai semlegesség lehetőségével az egész térségre, mert ez talán feloldaná az ellenmondásokat, érdeklődéseket a térségben és végül azt mondták, azt mondta, hogy meg kell nyitni ezen országok európai csatlakozásának útját. Őszintén szóval komoly kétségeim vannak ennek a, a lehetőségét, realista voltál illetően. Talán valóságszerűbb volna, hogyha ha nem tagságot kínálnánk nekik, hanem az Európai Unió modelljét. Hogy ott, abban a térségben egy dél-kaukázusi államok érdekközösségét hozzák létre az Európai Unió modelljét követve, mi támogatásunkkal. Köszönöm, megadom a szót a szakértőknek. Um, very briefly, Baroness Ashton, I'll leave that to my Nagyon röviden beszélnék az EU struktúrákról, Ashton Baron vonatkozó kérdést meghagyom a kollégámnak. Csak azt tudom mondani, hogy legyünk türelemmel és tanuljuk meg ezt a rendkívül bonyolult, összetett térséget. Nem lehet csak úgy beleugrani ebbe, és változásokat azonnal eszközölni. Azt, hogy egy egységes válság részei vannak ezek a konfliktusok, egyrészt szerintem a befogyott konfliktus kifejezést hagyjuk el, mert nem írja le a dolgot. Igen és nem a válaszom. Világos, hogy Oroszország kritikus fontosságú eleme az összes összetett komplexumnak, de ami okozza, generálja ezeket a konfliktusokat elsősorban az az, hogy hogyan bomlott szét a Szovjetunió. Ám Szovjetunió, Szov, Szovjetunió előtti gyökeré is vannak ezen válságoknak, és ezek ugye, sok etnikumú térségek, ahol az önazonosság kérdései, a források fölötti ellenőrzés kérdései és különféle történelem értelmezések és narratívák ütközése is a dolog gyökere. A térségben például úgy tűnik, hogy a kisebbségek ön, meg önazonossága, illetve önrendelkezése nem egyeztethető össze a, a ezen új posztszovjet államok terület integritásával. A kettő szerintük, a térség lakói szerint kiüti egymást. Holott csak ez a két elv érvényesülhet, ugyanakkor nem feltétlenül van hierarchia a kettő között, tehát a területintegritás meg az önrendelkezés között. És azt is magunk mögött kell hagynunk azt a gondot, hogy Oroszország a minden bajnak a gyökere. A Grúziával kapcsolatban elhangzott, Oroszország olyan, mint a nap a sivatagban. Sütni fog, perzselni fog, akármi történik. Nem lehet letagadni, vagy, vagy, vagy eltakarni, hanem számolni kell vele. Úgyhogy nem a napnak kell a hozzáállását megváltoztatni, hanem az ott dolgozóknak a naphoz való hozzáállását. És a dél kaukázusi unió gondolata kapcsán nem szabad az északi kaukázussal elfeledkeznünk. A két térség szorosan összekapcsolódik. Most, hogy, dél, hogy Abházia elfordult Grúziától, egyre inkább az észak-kaukázusi térséghez vonzódik, odafelé sodródik, és elmondható ez dél És az észak-kaukázusi konfliktusok előbb-utóbb becsorognak majd Grúziába, meg a, az észak, a, a hegyi karabaki területeket. Tehát nem lehet mesterséges határvonalat húzni a két nagy térség között. Az Európai Uniót azért hozták létre, mert az államok készen álltak erre. Ebben a térségben az államok még a saját jogaikért, a saját önazonosságukért küzdenek, nem hiszem, hogy biztos hogy készen állnának arra, hogy akár egy fikarcint is engedjenek ezekből, feladjanak ezekből, ahogy ezt európai államok tették annak idején. Tehát azok a, a határok, ahhoz, hogy több száz kilométert kell uta, hogy egy száz kilométert utazon az ember, ahhoz ezer kilométeres kerülőt kell tegyen, mert a határok le vannak zárva, az nem fog egyik napról a másikra eltűnni. Lehet persze bátorítani egy uniót olyan térségben, ahol van erre lehetőség, és a civil társadalom van is kereskedelmi, ökológiai ügyekben, politológusok között együttműködés, és ezt bátorítani kell, hogy az emberek felismerjék, hogy a kapcsolatoknak van értelme. De a mesterségesen létrehozott politikai struktúrák nem igen működnek. Volt egy diatkókázási parlamenti kezdeményezés, tett ugyan bátor lépéseket, de azért nem szabad nagyon erőltetnünk ezeket a folyamatokat, hanem maguktól indulnak el. És egy dél-kaukázusi stabilitási egyezmény, Törökország, Oroszország, meg brüsszeli uh, agytöröztök ajánlottak már ilyeneket, de a térség lakói nem állnak készen még egy ilyen paktumra. És végül egy rövid megjegyzés, a biztonság és együttműködés, meg a katonai semlegesség lehetőségére. Megint csak az államok nem állnak készen erre, ami pedig a katonai fegyverkezést illeti. Látható, hogy egy fegyverkezési verseny alakult ki a térségben, és a, a beruházások mértéke zavaró és ijesztően növekszik. 2008 nyárán láttuk, hogy mi az oka annak, hogy az áll, ezek az államok fegyverkeznek. És látható, hogy ennek milyen negatív hatása vannak a térség lakosságára is. Okay, just very briefly. Csak nagyon röviden megengedik, <clears throat> hogyha Eston bárónő megkérdez engem, hogy mit tegyen, három dolgot javasolnék neki. Küldje a szakértőit a régióba, és ők tárgyaljanak mindenkivel, hogy teljes képet kapjanak, ez nagyon fontos. A prezentációkból ez egyértelműen kiderült, a helyzet vagy a helyzetek a régióban elképesztően bonyolultak és összetettek. Ez lenne lehetett az első javaslatom. Az Európai Uniónak Pfizer eh, kollégina erről beszélt, a társulási megállapodások, illetve az átfogó szabadkereskedelmi megállapodások, a multilaterális platformok az uniónak kiváló és egyedi lehetőséget adnak, amivel élni kell. Az elkövetkezendő években nem biztos, hogy visszatér ez a lehetőség, ezért most kell vele élni, méghozzá hatékonyan és koherensen. A harmadik javaslatom pedig az lenne, hogy az uniós eszközöket harmonizálja a Lisszaboni szerződés értelmében. Ez lenne a három javaslatom. A katonai eh, semlegesség, ahogy azt említették, roppant nehéz, kényes kérdés ez. Nem vagyunk abban a helyzetben, hogy szuverén államoknak megmondjuk, megszabjuk, hogy milyen legyen a politikai orientációjuk, de például a Nyeszteren túli konfliktusban, Moldovában, Grúziában láthatjuk, hogy az a tény, hogy Moldova nem rendelkezik NATO tagsági ambíciókkal, ez az egész konfliktus kontextusát egyszerűbbé tette, így könnyebb volt fellépni, szerepet játszani ebben a régióban. Tehát igenis, ez is egy szempont, de ez tovább bonyolítja a kérdést. Ahogy Jonathan is említette, ezek az államok nagyon kényesen reagálnak a szuverenitásukhoz kapcsolódó kérdésekre, például a katonai semlegesség az állami szuverenitásnak a középpontjában áll. <clears throat> Jogos, hogy ez számukra ennyire fontos és kényes a dél-kaukázusi nemzetközösség felvetése elhangzott, most kiváló ötlet ez, de nem igazán foglalkoztatja ez az intett államokat. A regionális együttműködés vagy integráció igen alacsony szintjét alapul véve középtávon nem reális. Ez nem lesz működőképes. Az uniónak ezt pedig figyelembe kell vennie, amikor ezekkel az államokkal kapcsolatot létesít. Köszönöm. Il collega Svoboda, prego. Svoboda úr. Köszönöm. Visszatérve az utolsó gondolatra, Kovan úr válaszára, Severin úr kérdésére. Nem vagyok teljesen meggyőzve, mert 1945-ben, 46-47-ben sokan azt mondták, hogy hát, Európai Unió, micsoda ostoba ötlet hát most vannak túl egy véres háborún. Úgyhogy nem, lehet, nem lehet csak így félre söpörni, különösen nem az, a gazdasági aspektusait ennek a kérdésnek. Hétfőn Berlinben tárgyaltam egy regionális konferencián résztvevőkkel, és úgy tűnt, hogy ha megkérdezné, hogy vajon az államokat, hogy vajon a gazdasági érdekek és az állampolgárok jóléte megérnie, hogy több pénzt tegyenek az infrastruktúrába és kevesebbet a hadseregbe, EU támogatással, mondjuk a Fekete-tenger körülötti, körülötti autópályagyűrű, meg egyéb eh, beruházások révén, legalábbis ami ideális koncepciót létre lehetne hozni, egy tervet akár, egy gazdasági együttműködésebben, ne, ne hívjuk ezt persze uniónak, de ez talán egy béke, békére irányulóbb politikát hozhatna létre, és a konfliktusról talán az állampolgárok jólétére helyeződne a hangsúly. Persze egyes vezetők ezt nem akarják, nem érdekük, de azért azt hiszem ilyen jellegű gondolatok igenis érdemesek a tovább vitelre. Apró kérdéseket is feltennék. A védelemről kapcsolatban válaszolt ugye, nem tudom, tudja, hogy Grúziában elkezdődött a, a katonai ismeret kutatása az általános iskolában, hogy a konfliktusra felkészüljenek. Ugye sokszor, amikor a háborúra készülnek, hogy megelőzzék, az a háborút okozzák, vagy segítik elő. A másik Örményország és Törökország viszonyrendszerében Fraser asszony azt mondta, hogy Törökország felelőssége, hogy, hogy ne ratifikálja a megállapodást. Örményország meg azt mondja, hogyha Törökország nem ratifikálja az egyezményt bizonyos dátumig, akkor Örményország egyszerűen visszalép az egésztől, és ezzel fenyegeti a, a végül is a török felet. Úgyhogy persze ott van a hegyi Karabak nehéz problémája, és világos az is, hogy Törökország nem akarja elveszteni baráti kapcsolatait Azerbajdzsánnal, de mi az örmény oldalról való véleménye, mert inkább a török oldalról beszélt a válaszában. Utolsó kérdésem pedig a grúziai EU misszió ügye. Vajon az EU misszió tudja, hogy mi történik Abháziában és Délosszétiában? Mert sokan azt mondják, hogy mivel nem tudnak beutazni e térségekbe, nem tudják, helikopterük sincs, berepülni sem tudnak, és az, hogy a katonai fejlesztések történnek, és fegyverkezések a két térségben, ezt úgy sejtjük, de nem tudjuk pontosan, hogy történik. Feltető a kérdés, hogy egy EU missziónak mennyire hatékony a működése, ha nem tudja, hogy mi történik a két térségben, mert nem léphetnek be, és nincs meg az eszközei ahhoz, hogy figyelemmel kísérje ott a fejleményeket. La collega Preda. Köszönöm szépen. Préda képviselő következik a néppártól. Itt vagyok. Röviden szeretném kommentálni a helyzetet. A Nyeszteren transznisztriai területekkel kapcsolatban lenne egy kérdésem, ugyanis közelebb van hozzánk, például a Bukaresthez elég közel van, a három óra, még annyi sem. És ezzel kapcsolatban két gondolatot húznék alá. Az egyik az Oroszországgal kapcsolatos. Ugyanis az orosz kapcsolatok, ezt ö, megint megismétlem, nagyon közeli területről van szó, Románia ma az Európai Unió része, tehát onnan háromnegyed óra, ahol már orosz katonák állomásoznak. Amikor választási megfigyelő misszióba küldtek, akkor és oda látogattam a régióba, akkor hát bizony találkoztam orosz, szol, orosz katonákkal is. Ez nem mese, és ráadásul hozzánk igen közel történik. Egyébként a délkaukázusi területekkel szemben el kell, hogy mondjam, hogy azért van két olyan Európai Uniós állam is, akik még az Európai Uniós belépésük előtt és az után is kimondták, hogy a moldáv öm, állampolgárok, bolgár, illetve román állampolgárok. Volt egy olyan időszak, amikor még többen kívántak onnan bolgár állampolgárságot, mint román állampolgárságot, de azért ez egy nagyon komoly politikai problémát is felvet. Úgyhogy nem tudom, hogy ezzel kapcsolatban mi a véleményük, hiszen a befagyott konfliktusokra, ezeknek a adatoknak is hatása van, ezek ugyanis Moldávia számára egy új politikai valóságot adnak. Nem olyan régen egy magas szintű moldáv politikus azt mondta, hogy a grúz események bármikor megtörténhetnek Moldáviában is, úgyhogy ezek valós félelmek, és ráadásul tényleg az ajtónk előtt zajlanak, nem a délkaukázusról van szó, hanem sokkal közelebbi területekről. Elnök, még egy kérdés következik. Autala képviselőtől. Thank you very much, Chair. Köszönöm, elnök úr. Vendégeinket kérdezem, hogyan vélekednek a háborús időszakot követő fejleményekről először is. A nemzetközi bírósághoz fordult mindkét fél, Oroszország eh, az ICC-nek nem a szerződő fele vagy aláírója. Kérdés tehát, hogy milyen következményekkel járhat az járhatnak az elhúzódó tárgyalások, hogy pontosan ki volt a védkes fél, milyen emberi jogokat és hogyan sértettek, hogyan alakulhatnak ezek. Az Európai Emberjogi Bíróság most először került abba a helyzetbe, hogy valódi háborús helyzetet kell elemezniük, főként a grúz oldalról több ezer panasz Ezt kell, panaszsal kell foglalkozniuk. Szeretném Feljavini jelentés kapcsolatban itt az orosz ö, egy erők tömeges mozgosításáról ö, beszélnek. Szeret, amikor azt kérdezték, hogy meg tudják állapítani, hogy volt ilyen tömeges mozgósítás vagy sem, akkor azt mondta, hogy nem. Ez az egyik kulcs megállapítása volt ennek a jelentésnek, ezzel kapcsolatban szeretném hallani az önök véleményét. La parola voi per le risposte. Megadom a szót a válaszokra. Um, first, uh, I would like to get back to... Először is majd térek vissza a, a régió kérdésére, hogyan lehet ezt a régiót összefogni. A Visegrád négyek kell kapcsolatban folyó vitára emlékeztetnek ezek a megjegyzések. Szeretnénk, hogyha egy regionális, valamilyen egyesülési forma kielégíteni ezeket a dél-kaukázusi országokat, ugyanakkor a keleti partnerség kiváló lehetőséget nyújt és átveheti a helyét ennek a struktúrának, am egyébként a régi országainak ez már fel is kínált az Európai Unió. Ezt hogyan lehet megerősíteni? Párbeszéd és kommunikáció szempontjából. de nem az uniós csatlakozási folyamat alternatívájaként. Ahogy azt már mondtam a prezentációmban, én e- értem hogy a csatlakozás perspektívája nagyon-nagyon távoli jövőben elképzelhető, de hogyha rájuk csapnánk az ajtót és kizárnánk ezt teljesen, az roppant káros lenne. A stabilitás paktum pedig, a stabilitás szempontjából pedig e, vannak jó példák arra, hogy egy stabilitási paktum hogyan működhet, a Balkánon például, de a stabilitási paktum a tagsági perspektívának a helyét veheti át a régióban továbbra is komoly problémát eh, jelent, hogy mind a három ország jelentős összegeket költ a fegyverkezésre. Grúzia a GDP 8%-át költötte 2008-ban, Örményországban 3,2% volt, Azerbajdzsánban pedig 2,7%. Szegény országokról beszélünk, ahol az infrastruktúrát kellene inkább fejleszteni, az oktatást, az egészségügyet, ehelyett pedig jelentős összegeket költenek a hadseregükre. A 2008-as számok jól mutatják ezt. A hadsereg bevetése egy konfliktusban egy teljesen valós lehetőség, ezért valódi kapacitást fejlesztenek, nem csak szórják a pénzt A honvédelmi oktatás valóban folyik, de nem lep nem meg, hogyha hiszen jelen van ez a mentalitás, hogy a fiatalokat fel kell készíteni arra, hogy megvédjék a hazát. Ez mind a három országban az egyre gyakoribb katonai retorika, a katonai opció egyre való, mai napig valóságos veszély. Az EU katonai misszió hozzáférése valóban fontos kérdés. Volt egy-két áttörés az EUMM, mert amikor felkérték arra, hogy vegyenek részt Abháziában a közös folyamatban, valóban részt vesznek üléseken, dél-oszétok egyszer felkérték azt a katonai missziót, hogy egy oszét ember letartóztatásának ügyében vizsgálódjanak. Ez történik, nagyon fontos, hogy az uniós tagállamok, a diplomatáik, hivatalnokaik is továbbra is látogassanak el Abháziába, Dél-Oszétiába, Hegyi Karabakba, hogy saját szemükkel lássák, hogy pontosan milyen is a helyzet. Sajnos mondom, 2008-ot követően ez egyre ritkábban fordul elő. Ez, remélhetőleg folytatódik ez, hiszen nem csak az EUMM-nek, tehát a katonai missziónak, hanem a egyszerű hivatalnokoknak is el kell oda látogatniuk. Az örmény megbékélés, közeledés kérdése, örmény-török kapcsolat. Én inkább Törökországot tartom felelősnek a folyamat lelassulásáért, hiszen ők fordítottak hátat a megkezdett folyamatnak. Örményország és egyre keményebben lép fel ez ügyben, ahogy arra rámutatott a kérdés feltevője is, Örményország az a fenyegetőzik, hogy teljesen kivonul a protokoll ratifikációja mögül őszinte leszek önökkel. Nem hiszem, hogy ő Reményország eh, végigmegy ezen az úton, hogyha valami pozitív jelet lát Ankarából, eh, akkor majd visszatalál az eredeti útra. Örményország nagyobb szüksége van Törökországra, mint fordítva, egy, eh, azt gondolom, hogy Örményország tovább lép az elkezdett úton. Bár a protokoll ellen komoly uh, nemzeti jellegű vagy nacionalista felzódulást tapasztalhattunk. A nacionalista erők azonban egyre inkább teret vesztenek. Köszönöm. Uh, Csak, hogy kiegészítsem azt, amiről Szabin nem beszélt a gazdasági kérdések ügyében. Ne értsen félre, szerintem igaza van. A az állampolgárok jólétére koncentráljanak az államok, az kulcsfontosságú, és hogy minden inkább erre koncentrálnak a kormányok, mint sem, hogy azonnal próbálják megoldani a konfliktusokat, az mindenképpen pozitív. Azonban el kell gondolkoznunk a felől, hogy a gazdasági fejlődés nem fogja megváltoztatni egyszerű módon a helyzetet. A gazdasági fejlődéshez hosszú idő kell. Ha mondjuk a Grúziát vonzóvá tesszük, akkor az abházok meg a déloszétek vissza akarnak térni. Azonban látnunk kell, hogy a gazdaság kifejlődés mágnesként nem működik. De általában a kormányzás és a jogállamiság javítandó, és ez mindenki számára, minden állampolgár számára fontos lehet, szakadár vagy sem, és itt az EU segíthet. Az EU tisztviselők hozzáférése a térséghez volt egy másik kérdés. A hegyi Karabak teljesen lekerült a, a radar képernyőről, nem közösség nem figyelt oda, ez nagyon káros volt, mert ez az egységet konszolidálta, megerősítette. El kell mutatnunk a jelenlét és a, a részvétel nem feltétlenül azonos az elismeréssel. Az unimik eh, elvesztése Abháziában sajnálatos volt, az abházok akarták, hogy, hogy folytatsa a, a missziót az UNIMIG, és egy Oroszágon túli kapcsolat fennmaradjon. De az EU a közeljövőben nem fog hozzáférés kapni Abháziába. Egyes delegációs tagok ugyan gyakran kiutaznak oda, és értékelhetik a helyzetet, a Moldávia és a Nyeszteren területekkel kapcsolatban gondolnunk kell arra, hogy hatalmas aggály érzékelhető Grúziában, afelől, hogy dél és Abháziában orosz állampolgárságú emberekről van szó. Az orosz állampolgárság Grúzia számára legalább akkor a gond, mint, mint Moldávi esetében. De megvan az oka annak, hogy miért van az embereknek orosz állampolgársága. Képzeljük el, az ő helyzetüket, a szakadár területeken élők helyzetét, ahhoz, hogy megértsük őket. Nem mindig csak elítélni kell ezeket. Ugyan olyan okoknál fogva dönt, hozta döntéseket, amelyek az ő érdekeiket látszanak szolgálni. És ezen érdekek alapján kell stratégiákat kidolgoznunk. Ne gondoljuk azt, hogy csak, csak valami szeszély alapján döntenek ezek az emberek így vagy úgy, és sértik az európai érdekeket. Az ISIS és Takavini asszony jelentése nagyon bonyolult kérdés, nagyon hosszú időt venne igénybe, hogy tárgyaljuk. Ugyanakkor összekapcsolódik a kettő. Szerintem a jelentés egy rendkívül diplomatikus anyag, más nem is várhatunk tőle. Azt nem várhattuk, hogy rámutat egyik vagy a másik félre, vagy hogy talál valamiféle füstölgő fegyvert, valamilyen korpuszdeliktit, hát az, az nem, mindenképpen lehetett helyzetbe hozta volna a szerzőjét a jelentésnek eleve. A kapcsolat, pedig az igazság meg a béke között rendkívül bonyolult és rendkívül ellenmondásos. Egy konfliktus generációban nem volt ártatlan fél. Hogy mi történt hetekkel a háború előtt, milyen provokatív lépések születtek az oroszok meg a grúzok részéről hosszú idők óta, ennyi adok-kapok játék folyt, ahol egyik fél sem volt ártatlan, és ez vezetett oda, ahova eljutottak. Az igazi kérdés az ember számomra az, hogyan akarjuk, hogyan akarunk élni a, a múlt a való megbékélés eszközével, és hogyan lépünk tovább a jövő felé. A felek kell, hogy belássák saját felelősségüket, és a jelentés részletesen taglalja a felek felelősségét, és a jelentés nem csak arra alkalmazható, hogy politikai fegyverként használják a felek egymás ellen, hanem arra is, hogy a saját felelősségüket belássák némileg. A nemzetközi közösség tagjai is segíthetik a feleket ebben, és a jövőben felelősebben politizálnak, felelősebben működjenek. La parola al collega Kélam. Kélam képviselője szó. Köszönöm szépen. Én is szeretném megköszönni a felszólalók, és főként Fischer asszony beszédét, hiszen ő arról is beszélt, hogy mik az akadályok, és milyen egyensúly alakult ki a pozitív és a negatív hatások között, és ebből úgy tűnt, hogy azért az akadályok és a negatívumok többségben vannak. Szeverin képviselő és mások is rámutattak már, hogy továbbra is a befagyott konfliktus kifejezés használata az divatja múlt, és ráadásul félrevezető. És valóban tavaly már a Post-Soviet Unresolved Conflict nevet javasolta a parlament, illetve a gyarmati múltra utalt, mert Igazából tényleg itt Oroszország démonizálásával kapcsolatban végig kell gondolnunk azt, hogy mik is az orosz politikák már 92-től kezdve, amelyeknek az a célja, hogy visszaállítsák az orosz fennhatóságot ezeken a területeken, amelyek valaha függő helyzetben voltak a Szovjetuniótól. És ilyen szempontból az EU-t és a NATO-t gyakorlatilag ellenfélnek tekintik. Mire van szükség? Mit tegyünk? Ennek a, ezen régió népeinek egy lehetőséget kell biztosítanunk arra, hogy ők maguk döntsék el a jövőjüket, a gazdaság fejlesztését, a demokráciát. De most hát nagyon sajnálatos az, hogy itt van az orosz modell, amely igazából nem ezt kínálja fel nekik. Az orosz politika, amely Csecsenföldön, Csecsenföldön az elnyomást gyakorolta, nagyon rossz példát mutat. Tehát nekünk komoly lehetőségeink vannak ebből a szempontból. Egyetérte az én két konklúziómmal. Mi szerint? Egy. Az orosz csapatok, amelyek nemzetközi békefenntartóként szerepeltek a régióban, nem folytathatják ebben a minőségben a munkájukat. Világosan meg kell mondani, hogy elveszették a bizalmat. Másodszorban pedig az az állításom, hogy az Európai Uniónak szüksége van arra, hogy felhasználja minden erejét arra, hogy Oroszországgal betartassa az Európai Uniónak tett ígéreteit, amelyeket 2008. szeptemberében tett. Kapcsolatot kell építeni ezekkel az elszigetelt területekkel, de ezt nem lehet megtenni anélkül, hogy az Európai Uniónak nem biztosítanak a lehetőséget a Dél-Osszétiába, illetve Abháziába való belépésre, és az ottan missziót teljesítendőket nem engedik be erre a területre. Kirilov kollégával egyetértek, aki ugye a dokumentumát nem sokára a mai napon be fogja mutatni, miszerint, hogyha csak pusztán reagálunk a adott fejleményekre, illetve válságokra, nem ö, megfelelő megközelítés a jövőben, hiszen egy Európai Unió stratégiára van szükség a demokrácia előmozdítása érdekében. És az utolsó kérdésem, vajon az Európai Unió reakciója Oroszország grúz területekre való a behatolására, nem ösztönzi-e Oroszországot arra, hogy hasonló taktikát alkalmazzon Moldovában és a Krímfélszigeten, és akár máshol is? Elnök Lizek képviselő kapja meg a szót. Köszönöm szépen! Fisher doktor egy bizonyos ponton megemlítette, hogy csökken az Egyesült Államok szerepvállalása a régióban, főként azóta, mióta az új Obama adminisztráció hatalomba lépett. Ezzel egyetértek én is, már csak azért is, mert részt vettem a Halifaxi nemzetközi biztonsági fórumon, és ott szakértőkkel konzultáltam, akiktől azt tudtam meg, hogy annak ellenére, hogy néhány régióban az Európai Unió és az Egyesült Államok közötti együttműködésre nagyon nagy szükség van. A Dél-Kaukázusban az Európai Unió igazából nagyobb felelősséget kellene, hogy vállaljon, vagy akár a teljes felelősséget magára kellene vállalja a konfliktus megoldásában. A kérdésem a következő. Az Egyesült Államok ide vonatkozó nyilatkozataival kapcsolatban önök úgy látják-e, hogy a politikai aktivitás, illetve a pénzügyi segítségnyújtás a civil társadalom irányában valóban csökkent-e? Elnök, megadom a szót a válaszadásra. Okay, maybe, um... Elkezdem én. Két rövid pontban. Az EU-nak használnia kell katalizátor szerepét, hogy Oroszországot segítse a vállalásai teljesítésében. Ez igaz, ugyanakkor mindannyian tudjuk, hogy az EU-nak a nagy súlya nincsen, nagy katalizátor szerepe Oroszországgal szemben, lássuk ezt realistán. Nem jelenti az, hogy ne használja a, az MLQ szerepét, amennyire van ilyen, ám inkább a helyben, a terepen való, való érvényesülő valóságot kell megvizsgálja az EU a keleti szomszédságában, és szofisztikált szakpolitikát kell létrehozzon. Nem Oroszország prizmáján keresztül, hanem a, a helyben folyó események konkrét elemzése alapján. Azt gondoljuk, hogy Oroszország hasonló, hogy hasonló taktikát alkalmaz-e a Krímfélszigeten, meg Moldáviában, a Dnieszteren területeken. Jonathan beszélt már röviden a Dnieszteren területekről. Ott a helyzet sokkal kevésbé robbanékony, és nagyban különbözik eleve a grúziai, meg a déloszét abház területek ügyétől. Itt nem látom a katonai eszkaláció lehetőségét. Ez persze nem jelenti azt, hogy azon orosz békefenntartó erők a Dnieszteren területeken ne függenének össze a tárgyalások lefagyásával. Komoly probléma ez. A Krím félsziget helyzete megint csak nagyon más. És úgy gondolom, nagyon kevéssé valószínű, hogy Oroszország mérlegelni a katonai erő alkalmazásának lehetőségét, mert hogy ez sokkal súlyosabb következmények jelen Oroszország számára is. Ugyanakkor Oroszország eh, az ukrán elnökválasztások eredményétől elég sok, eh, abból elég sok előnyt várhat, úgyhogy nem valószínű, hogy katonai alternatívát mérlegeli most Oroszország. Oroszország várhat, joggal várhatja, hogy az Ukrajnával való kapcsolatai más irányba fognak fejlődni az elnökválasztás után, mint korábban. Köszönöm. Egy rövid megjegyzésem lenne. Oroszországról modellként beszélt és ennek veszélyeiről, teljesen egyetértek ezzel, de egyértelműen ki kell mondanunk, hogy az orosz demokrácia természetével komoly problémáink, fenntartásaink vannak, az abházok elszigetelése nem hagy nekik más esélyt, mint hogy szorosabbra fonják az együttműködés szállait Oroszországgal, és az, ha felsz szívódnak Oroszországban, vagy Oroszország részévé e, válnak, az e, lehet, hogy nem maradás választásuk, és azzal, hogy elszigeteljük őket, tulajdonképpen e, nem hagyunk nekik más esélyt. Az, ez kicsit olyan, mintha a szekeret fognánk a ló elé. Igenis, aktív szerepet kell vállalnunk, éppen azért, hogy meglegyenek a kapcsolatok, meglegyen az a kontextus, meglegyenek azok a perspektívák, amelyek jövőre vonatkoznak. Hogyha azt mondjuk, hogy ha nem kapunk hozzáférést, akkor nem vállalunk semmilyen szerepet, ez ezzel tulajdonképpen mindenki veszít. Rendben. Sziámo. Köszönöm szépen. Akkor most talán megadhatnánk a szót Kirilov kollégánknak, akinek most lehetőséget nyújtunk arra, hogy a jelentéséről beszéljen, és aztán még néhány kérdést meghallgatunk, és végül visszaadjuk a szót a szakértőinknek. Kirillov úr. Thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm én is a vendégeknek a rengeteg kiváló gondolatot. orosz és grúz konfliktus rámutatott, hogy az unió szomszédságában mennyire instabil a helyzet, és hogy mennyire veszélyesek ezek a megoldatlan konfliktusok. Egyértelmű, hogy az Európai Unió nem lehet, nem aludhatja tovább Csipke Rózsika álmát a keleti szomszédi régiókban, hanem egy békés, biztonságos, stabil régióvá kell, hogy alakítsa a Dél-Kaukázust. A háborút követő uniós fellépés mutatta, hogy megvan a kapacitásunk, de persze komoly nehézségekkel is szembesültünk. A Lisszaboni szerződés életbe lépése, illetve a főképviselői poszt pozíció létrehozása eh, kiváló alkalom arra, hogy ambíciózusabb eh, külpolitikát folytasson az unió közvetlen szomszédságában, hiszen Grúziával például az én hazám tengeri, közös tengeri határa rendelkezik a fekete tengeren keresztül, ugyanígy Románia is. A Dél-Kaukázusban a jelenlegi dinamika és a jövő pot, potenciális lehetőségei tükrében kell fellépnünk, és itt szeretnék Cohen doktorra egyetérteni. Nem tehetjük meg azt, hogy csak passzívan elemezzük a régióban folyó eseményeket. Úgy vélem, hogy a régióban a konfliktus megoldása a kulcsa annak, hogy hosszú távon a stabilitást és fejlődést biztosítsuk, a jelenlegi status quo fenntartása tarthatatlan, és bármikor eh, bármelyik fél használhatja ezt az instabilitást, bármikor kirobbant egy újabb konfliktus, amikor Kán azt mondta, hogy a hegyi Karabach eh, lekerült a radar képernyőről, akkor mondjuk ki eh, őszinten, hogy az Unió került le szerepe, szerepe került le a radar képernyőjéről. A Minszki csoport lehet, hogy egy kicsit túl ambiciózus ez, de szerintem a kollégák véleményére is kíváncsi vagyok, de szerintem újra proaktívan kell fellépnünk. Az emberek közötti kapcsolatok, a bizalom helyreállítása, a megbékélés az, ami a konfliktus megoldásához vezethet. Az Európai Bizottságnak kiváló javaslatai vannak, és ezzel a jelentéssel biztos vagyok benne, létrehozhatjuk azokat a feltételeket, amelyek alapján e, aktívabb szerepet vállalhat, ha ezt megkívánja tenni az Európai Unió. E, Puha hatáskörével, hatalmával már él a keleti partnerségi e, kezdeményezésen keresztül gazdasági társadalmi folyamatokban tevékenyen közelebb hozhatja ezeket az országokat az Európai Unióhoz. A társulási folyamattal stabilizálhatjuk az egyes országokat és a régió egészét, és a parlamentnek éppen ezért ezeket a folyamatokat teljes egészében támogatnia kell. Nagyon fontos, hogy ösztönözzük a tanácsot és a bizottságot a vízumrendszer könnyítés előmozdítására, Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia esetében is, és minél hamarabb átfogó szabadkereskedelmi megállapodásokat kössenek, amely gazdasági fejlődést és a beruházási légkört javíthatja. Fontosnak tartom hangsúlyozni az Euronest és a civil társadalmi fórum szerepét. A kétoldalú és többoldalú kapcsolatokat erősíthetik -e ezek az Unió és az említett országok között? Szeretnék eh, külön utalni az intézményfejlesztésre, keleti partnerségen belül az administratív kapacitás kifejlesztése ugyanis a jobb kormányzást teszi lehetővé, és felkészítheti ezeket az országokat arra, hogy a keleti partnerségi kezdeményezést a lehető legnagyobb mértékben kihasználják. A jelentés második felében a, arra koncentrálok, hogy az jogállamiság, az emberi jogok védelme és általában a demokrácia felé tett lépések hogyan haladnak ebben a három országban. Politikai kondíciókról beszélünk, ezen elvek teljes tiszteletben tartása előfeltétel, elismerjük az eddig elért eredményeket, de szeretnénk, hogyha eh, az intett országok még nagyobb erőfeszítéseket tennének a médiaszabadság, a gyülekezési szabadság, a választások, az igazságszolgáltatás függetlensége, illetve az emberi jogok tiszteletben tartása terén. Ezt követően gazdasági együttműködés és a társadalmi fejlődés kerülnek sorra a jelentésben. Ezek nélkül elképzelhetetlen a stabilitás a régióban, ahogy arra a kollégák is rámutattak. Az életszínvonal javulását is célul kell kitűzni. A hegyi karabak és a grúz fegyver színit fegyverszüneti eh, vonal, az olajvezetéktől mindössze 15 kilométerre vannak, és éppen ezért eh, a békés megoldás hosszú távon is a stabilitást és a biztonságot erősíti, az Európai Unió energiállátásának a biztonságának is eh, előfeltétele. Nem szabad elfelejtenünk, ahogy arra már rámutattak többen, hogy Oroszországba gázszállítások indultak, Kína felé is ilyen Türkmenisztánból nagy mennyiségű gázot, gázt szállítanak Kínába. Valószínűleg egy évtizede már, hogy beszélünk a Nabukorról, az ilyen áramlatról és az olyan áramlatról. Miközben figyelembe kell vennünk, hogy anélkül, hogy komolyan komoly szerepet vállalnánk, és komoly, jelentős politikai jelenlétet vállalnánk fel, tulajdonképpen elég szereplőkké csökkenünk, degradálódunk ebben a régióban. kétszer olyan jó árat kaphatnának Európától, mint Törökországtól, ezért az ő érdekük is, hogy az Unióval az energiaellátási megállapodások működjenek, az uniónak éppen az energiaellátás biztonsága miatt komolyan figyelemmel követni e, az energetikai kérdéseket a Dél-Kaukázusban, és hát e, az energiaellátás diversifikációjának egyik záloga lehet ez. Mennyit szerettem volna elmondani, most pedig várom a kollégák e, megjegyzéseit, remélhetőleg, hogy láthatóbb, kézzelfoghatóbb szerepet játszik majd az Unió ebben a régióban a jövőben. Köszönöm. Bene, grazie, kollega Köszönöm szépen, Kirillov kolléga. Én is szeretnék hozzászólni, röviden. Ugyanis nagyon nagy hatással volt rám egy kijelentés, amit Nagorno-Karapach kapcsán mondott az egyik szakértőnk, Mi szerint Törvényország és Azerbajdzsán nem érdekeltek abban, hogy az Európai Unió nagyobb mértékben részt vegyen a folyamatban. Nos, hát azt hiszem, hogy ez nagyon is mutatja azt, hogy az Európai Uniót mennyire veszik komolyan ebben a régióban. Mi mindannyian azt szeretnénk, hogyha nagyobb szerepünk lenne, Nagorno-Karabach és más ö, régióbeli kérdésekben, de igazából a szerepvállalásunk nem lehet sem közvetlen, sem pedig valamelyik tagállam által közvetített. Franciaország jelen van, de Franciaországnak nincsen mandátuma sem az Európai Unió részéről arra, hogy ezt megtegye. Tehát igazából csak a saját nevében tevékenykedik. Úgyhogy felmerült bennem az a kérdés, hogy Európa hogyan térhet vissza a politikai hatékonyság terére, tehát, hogy a menekültek támogatásán felül, vagy a civil társadalommal való kapcsolatépítésen felül valódi súlyos szerepet játszon a régióban. Teljes mértékben egyetértek, és nagyon gratulálok Kirilov úrnak, ugyanis egyetértek az ő általa elmondottakkal, miszerint a keleti partnerségnek valóban óriási szerep juthat a jövőben. A prágai nyilatkozat, ugye gazdasági, vagy szociális, demokratikus, stabilitást elősegítő biztonsági vetületeiről beszél, de az energiaellátás biztonsága szempontjából sem másodlagos. Tehát különböző területekre koncentrálhatjuk ezt a fellépést. Ami Grúzia biztonsági helyzetét illeti, Oroszország a másik érintett fél. Nos hát Oroszországnak semmi köze nincsen a keleti partnerség kezdeményezéseihez, de van itt két olyan ország, Örményország és Azerbajdzsán, a hatból, amelyek mindegy, hogy hogy nevezzük, de egy nagyon feszült helyzetben élnek, és ezt a konfliktust meg kell oldani minél hamarabb. Ugyanis, hogyha a hat partner ország részvételével megoldjuk ezt a konfliktust, akkor az azt is mutatja, hogy a mi Európai Uniós szerepünk erősödik a régióban. Nem tudom, hogy Kirillov úr nem gondolja-e, hogy a konfliktus megoldása Nagorno-Karabakban, tehát a jobb kapcsolatok Azerbajdzsán és Örményország között alapfeltétele, hanem is megoldása a kezdeményezések sikerének, tehát a kez- keleti partnerségi kezdeményezéseink sikerének. Bizacsics képviselő, képviselőnek adom meg a szót. La pronuncia orrenda probabilmente. Biztos borzalmas a kiejtésem. Szörnyű a kiejtésem, úgyhogy lehet, hogy nem is értik, hogy kit szólítok. Takarus Farande. Efter sex år i Europaparlamentet där jag... Köszönöm szépen, elnök úr. Hat éve dolgozom az Európai Parlament. Megszoktam, hogy mindig rosszul mondják a nevemet. Igazából montenegrói nevem van, Boszniában születtem, úgyhogy jól ismerem a konfliktusokat, magam is voltam menekült, és éppen ezért nagyon nagy érdeklődéssel és feszülten hallgattam az eddigi eszmecserét. Egy sor kommentárom is volna kapcsolódóan. Most azonban az időszorítása miatt csak röviden foglalnám össze Kirillov úr jelentésre vonatkozó véleményemet. Én árnyékelőként működtem együtt Kirillov úrral, köszönöm neki azt, hogy jó alapot teremtett e szöveg formájában a további munkához és az eszmecseréhez. Néhány módosított magam is benyújtok, de egészében Kirillov úr kiinduló pontját támogatni tudom. Azt, hogy egy közös stratégiát hozzunk létre. Megvan a saját, említettem már, hogy van saját személyes tapasztalatom az ilyen konfliktusokat illetően, és azt is tudom, hogy ha az EU-nak nincs erős stratégiája egy-egy ilyen válságot kezelendő, az nem segíti, nem hogy nem segíti a megoldást, hanem károsan is hat rá. Ha viszont lépünk, akkor az segíthet. Például az Ukrajnában és Grúziában is látható volt az EU pozitív hatása. Valamint a, a gazdasági fejlődés, a, a társadalom stabilizálása, a civil társadalom erősítése is fontos lépés lehet. Ebben a szellemben nyitottam be pozitív módosítókat. Van, ahol azonban kritikusabbak kell, hogy legyünk. A sajtószabadság és az emberi jogok Ezekről említést tesz ugyan a jelentés, de szerintem érdemes volna ezeket erőteljesebben kidomborítani. Olyan országban, mint Azerbajdzsán például. Még az Európai Bizottság jelentése is, országjelentése, amelyet ma kaptunk meg, rámutat, hogy hogy a, maga a bizottság is nagyon kritikusan beszél ezekről a problémákról, a Kirillov jelentés nem teszi ezt ilyen mértékben, ezért nyújtottam be módosítókat. Lesz még alkalmunk erről tárgyalni, úgyhogy ennyit szorítkoznék most. Altri interventi? Más hozzászólók? Senki, de mégis. The President, thank you very much. Köszönöm szépen. Imbrizsacsics képviselő által elmondottakhoz kapcsolódnék a néppárt Kirillov úr jelentéséről alkotott véleményével kapcsolatban. Én is gratulálni szeretnék egyébként a jelentés készítőjének. Úgy gondolom, hogy a jelentésben lefestett bizonyos tények, mondjuk Örményország tekintetében nem tökéletesen festik le a valóságot. Úgy tűnik, hogy ő egy kicsikét keményebb vagy szigorúbb volt Örményországgal szemben, ugyanis itt nem csak belső menekültek vannak, hanem bizony vannak rendes menekültek is, tehát olyan örmények, akik Örményországban menekültek Azerbajdzsánból. Nagyon súlyos, erőszakos cselekményekre került sor a választások után. Most ugye a Nikol Pasidzsán úr újságíró, ez igaz, de miért is áll ő most vizsgálat alatt? Nem az újságírói tevékenysége kapcsán vádolják őt, hanem politikai megnyilvánulásai miatt. Tehát itt azért módosításokkal majd még pontosítani kell a szöveget, amit egyébként jónak gondolok. Tehát alapjában jónak gondolom a jelentést. Kolléga Netz, prego. Netz képviselő. Köszönöm. Elnök úr, először is elnézéseket kell kérjem, mert hogy nem tudtam meghallgatni minden előadást, de átfutottam őket írásos formában. Meghallgatván képviselőtársaim hozzászólásait, meghökkentő számomra, hogy itt egy ellentmondás rejlik talán, vagy egy, vagy egy külön nehézség abban, hogy úgy gondoljuk, hogy mi az EU gyanánt joggal bírunk, komoly igényekkel fellépni olyan államokkal szemben, amelyek konfliktusokban vesznek részt, hogy módosítsák hozzáállásukat, hogy igazodjanak a, azon értékekhez, amelyeket mi, amelyeket mi joggal vallunk és tartunk becsesnek, miközben arra azt igényeljük, hogy segítsenek a konfliktus megoldásában. És hogy hallgatom képviselőtársaimat, azon gondolkozom, mennyire ez a, ez a két párhuzamos hozzáállás hogyan egyeztethető össze. Azt akarjuk, hogy az ebben hogy tegyen valamit a konfliktus feladás érdekében, ugyanakkor helyesen azt is várjuk, hogy a demokratikus játékszabályok megvalósuljanak, ne, ne ejtsenek politikai foglyokat, a sajtó szabadon működhessen, és ez mind helyén való. Ám a kérdés az, hogy ez a hozzáállás vajon Azerbajdzsán vagy a térség más államait arra sarkalja, hogy segítsen bennünket a konfliktus megoldásában, vagy sem. A kérdés jogos, azt hiszem. Gondolkozom rajta, hogy mi a, mi a, mi a prioritásunk, hogy megfogalmazom másképp. Mi számunkra a legfontosabb? Az, hogy ezek az államok igazodjanak a mértékeinkhez, vagy inkább az, hogy először oldják meg a konfliktust, csinálják meg mind a két feladatot egyszerre, és aztán meglátjuk, mire jutunk. Azt hiszem világos, és erre utaltak önök is, hogy egy ország elszigetelése, vagy egy, egy közösség elszigetelése nem működik. Próbáltuk már ilyen eszközzel élni, Dél-Kaukázusban máshol is, szomszédos államok esetében, és ez nem működött. Ennyi világosan látható. Úgyhogy kapcsolatban kell lépni, hát maradni, de hogy hogyan, ez a kérdés. Úgyhogy majd konkrétabb formába öntöm a gondolataimat miután elolvastam Kirillov és jelentését, amely nagyon ígéretesnek tűnik, és meglátom, élhetek olyan módosítókkal, amelyek e, ezekre utnak. És van még egy aggályom, és aztán befejezem. Úgy tűnik számomra, én voltam európai integrációs miniszter hazámban 2000 és 2003 között, egy fél éves elnökséget is letudtunk 2001-ben ez alatt, és meglep hogy minden soros elnökség tesz egy erőfeszítést, megpróbál belépni, megoldani valamit, és akkor nem, működ, nem oldódik meg azonnal egy helyzet, akkor, akkor lecsendesedik az ügy, jön egy új soros elnökség, megint neki szalad. Kicsit talán karikatúraként ábrázolom, de bizony, és nagyon erősen neki futunk, abba hagyjuk, neki futunk, abba hagyjuk neki fog, belekapunk valami másba, nincs igazi konzisztencia, és nincs igazi folyamatosság ezekben az Európai Uniós erőfeszítésekben, és nincs, egy, nincs igazán mögötte mélyebb megértése a, a problémák sajátságainak és mélyebb összetevőinek. Úgy tűnik legalábbis számomra, hogy ez a helyzet. La parola kollega Mirski, prego. day, kollége. Kungs. Parancsoljon kollega, Mirszki kollega. Nos, Kirillov úr, a jelentés tervezetét érdeklődve olvastam, és szeretném tudni, szeretnék pontosabban látni egy-két ügyben. Az ötödik pontban beszél arról, hogy privilegizált válságkezelők. Kik ezek? Oroszországról beszél? akkor írja azt, hogy Oroszország nem beszéljen mellé. 12-es pontban az etnikai tisztogatásról beszél. Grúziáról vagy Abkháziáról van itt szó. Szeretném, hogyha ezt konkretizálná. Jártam személyesen is dél ahol a grúz hadsereg több mint ezer oszét életét oltotta ki. Kiről beszél itt Kirillov úr ebben a pontban? Konkrétabban kellene fogalmazni a jelentésében. Ultimo intervento. Mm. Utolsó hozzászóló, Kellem úr. De csak, csak tisztázásra szóló kérdést tett fel. Aj. Elnök úr, értem azok aggodalmát, illetve négy kollégina aggodalmát, valóban következetesen kell fellépnünk, és el kell kerülni azt, hogy mondjunk a saját modellünknek, a szuverén államokkal szembeni modellünknek. Ugyanakkor szeretnénk mindenkit emlékeztetni arra, hogy a három dél-kaukázusi állom az Európa tanács tagjaivá váltak, saját önszentukból demokratikus vállalásokat tettek. Érthető tehát, hogy azt várjuk tőlük, hogy ezen értékek mentén fejlődjenek tovább. Ez teljesen normális és természetes elvárás. Allora, la replica kollega Kirilov. Köszönöm szépen. Válasz ráadom meg a szót Kirill úrnak, aztán a szakértőinknek. Köszönöm. Először is az ön megjegyzéseire hagy reagálja. Először talán most először fordul elő, hogy a parlament ilyen kérdéssel foglalkozik. A Minszki csoport nak tagja egy uniós tagállam, egy pro-európai tagállam. A Lisszaboni szerződés életben lépésével meg kell találnunk a mechanizmust arra, hogy először is szorosabban bekapcsolódjunk a tárgyalási folyamatba, mert néha eltérő információt kapunk arról, hogy merre haladnak a dolgok. Nem is értem. Hogy miért van az, hogy ebben az időszakban egy ország képviseli az európai prioritásokat. Kicsit furcsa, hogy az unió egésze nem tudja, hogy mi folyik, és nem mond semmit arról, hogy a Minsk csoportban mi folyik, mi történik. Talán ez az egyik oka annak, hogy ilyen régóta folyik, csak folyik, csak folyik eredmény Ez a folyamat. Második megjegyzésem. Ami a hegyi karabakot illeti, úgy vélem, hogy Oroszországot be kell vonni a folyamatba, és Oroszország is úgy véli, hogy komoly szerepet játszuk. A Moszkva nyilatkozatról beszéltünk, amennyire tudom. Manapokban kerül sor egy ülésre Szocsiban. Oroszország komoly politikai jelenlétet bír Örményországban. Jó, hogyha egy karabaki konfliktus megoldásában részt vesz. Remélhetőleg potenciálisan erősebbé váló szerepünk tükrében. Semmiféle konfliktust nem alakítunk ki. Kényes kérdés ez a két ország számára, de Törökországot is be kell vonni a folyamatba. Köszönöm a jó tanácsokat, persze még egyszer átgondolom a, az emberjogi kérdéseket, de itt hagyd kapcsolódjak ahhoz, amit Enemi négy mondott. Igen, mandátummal kell rendelkeznünk, és a régi országait ösztönözni kell arra, hogy javítsák a helyzetet, de túlzott várakozásaink ne legyenek. Programok már vannak bőven, most már arra van szükség, hogy eredmények is legyenek. Ugyanakkor első helyre az Unió erősebb politikai szerepét helyezzem, hogy Cohen doktor kifejezését használjam, az Európai Uniónak egy politikai egyre, egy politikai megerősített szerepre, előnyre van szükség. E, valamilyen nyomásgyakorlási eszközt kell találnunk, hiszen ha ilyennel nem rendelkezünk, és csak a politika, politikai retorika szintén maradunk, akkor semmire sem megyünk. Az Európa tanácsnak tagja ezek az országok, az Európai Emberjogi Bíróság eh, következtetéseit idézem is a jelentés tervezetemben. Tehát meg kell tartanunk az egyensúlyt, az elért eredményeket el kell ismernünk ebben a jelentésben, az új év előtt fogadtuk el a két bloggerrel kapcsolatban ezt az állásfoglalást, szerintem ez szerencsétlen volt. Folyt a párbeszéd, de nem hivatalosan az volt a véleményem, hogy az év vége előtt szabadon bocsátják. Miután az Európai Parlament elfogadta ezt a az állásfoglalást, 99 ember elnöki amnestiát kapott, a két blogger pedig továbbra is rácsok mögött sínylődik. Szerintem itt visszafele sült el az állásfoglalás politikai fegyvere, ezért van az, hogy a, a két blogger esetét konkrétan említem a jelentés tervezetemben. Ami Kaszulidis úr kérdését illeti, egyetértek a menekült dologgal, és támogatom ezt. Mi az erőszakos eseményeket illeti, igen, hát ezek néha előfordulnak, de hát nekünk ezzel parlamentként kell foglalkoznunk. Mirszki úr, szerintem egyértelmű, hogy miről beszélek az említett cikkekben. Igen, Délószítja és Abkházia esetében az érdekekről beszélek, az is világos, hogy milyen érdekekről van szó. Talán kereshetünk valami jobb megfogalmazást, ha önnek van javaslata. Az etnikai tisztogatás kérdése is napnál világosabb. Uh, tolerate and uh... ez tolerálhatatlan. Ha vannak módosító indítványai, azokat arról beszéltünk, de szerintem a szöveg az világosan fogalmaz, én szeretem volna mondani, köszönöm elnök úr. Quindi un, un intervento rapido. Röviden szólalt fel vég eredményben, illetve kérem, hogy most önök is ezt röviden foglalják össze ami az Európai Unió és Nagorno-Karabakh kapcsán elhangzott tőlem, azt lehet, hogy félreértették. Nagyon sajnálatos az, hogy nem várják az Európai Unió közbe lépését. Én úgy gondolom, hogy Nagorno-Karabakban viszont nagyon is játszhatna ilyen kulcs szerepet az EU, akár katonai, akár polgári szempontból lehetne a belső menekülteket és más menekülteket segíteni nagorno karaba területén. De egyelőre nincsen elég hitelessége az EU-nak, hogy ezt a szerepet megjátsza. Ugyanis sem az Egyesült Államok, sem az Európai Unió nem mentek el a terepre, és semmit sem tettek a belső menekültekért. Úgyhogy egyenlőre azt hiszem, hogy az EU-nak az lenne a szerepe, hogy visszanyerje a hitelességét és a belévetett bizalmat, még mielőtt megoldódik a konfliktus, és aztán szerepet vállaljon a konfliktus megoldásába. Reméljük, hogy erre egyébként lesz lehetőség. Elnök, köszönöm szépen! talán itt le is zárhatjuk a mai meghallgatásunkat. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a módosítások beterjesztésének határidejét kiterjesztettük február 17-e délig, tehát aki hozzá kíván járulni ehhez az anyaghoz, az, az február 17-ig végig gondolhatja a helyzetet. Köszönöm szépen a meghívott vendégeiknek, a részvételt, és aztán rövid szünet után a következő napirendi pontunk következik az Európai Bizottsággal való eszmecsere. Kedves kollégák, folytassuk az ülést. Ma reggel eszmecserét tartottunk az Európai Szomszédság politika tárgyában. Akkor a déli, annak déli vetületével foglalkoztunk, most meg a keleti szomszédok felé folytatott politikával fogunk foglalatoskodni. Nagyon fontos, hogy politikai tartalmakat, elemeket vigyünk ebbe a kérdésbe, illetve vizsgáljuk meg, hogy az Európai Bizottság hogyan teljesít ezen országokkal szemben. Nem csak arról kell megbizonyosodnunk, hogy jól és szabályosan költik el az európai adófizetők pénzét a vonatkozó eszközökben, hanem azt is látni kell, nézni kell, hogy a politikai prioritásunk céljaink valósulnak-e meg ezen támogatásokkal. Az Európai Bizottság új kritériumokat kell elfogadjon a tárgyalások vonatkozásában az adott államokkal 2011-től 13-ig. Itt a mi szakbizottságunkra is szerep hárul. Fontos, hogy egy rövid eh, elemzés készüljön. Ezek, erről fogunk most tárgyalni az eszmecsere során. A 2009-es prágai csúcson, májusi prágai csúcs fektette le ennek az alapjait, e folyamatnak, és az Európai Bizottság felülvizsgálta a szomszédos országoknak nyújtott pénzügyi támogatások rendszerét, amelyek a részei a, a keleti partnerségi politikának. Most John Kérnek adom meg majd a szót, aki az Ukrajnával, Moldáviával és dél foglalkozó tisztviselő a Relexben, aki röviden beszámol arról a munkáról, melyet az Európai Bizottság fejt ki a, azon felülvizsgálat ügyében, amelyről az imént beszéltem, és a stratégiai megközelítés érvényesítése érdekében 2013-ig. a szóra. Thank you very much. Köszönöm. Tisztelt parlamenti képviselők, öröm számomra, hogy itt eszmét cserélhetek önökkel azon középtávú felülvizsgálat ügyében, amely az európai szomszédsági és partneri eszköz adódik az IMPI-jal kapcsolatban, amely keleti szomszédainkat és Oroszországot célozza meg. Hadd szóljak néhány szót a céljáról, e, ennek a felülvizsgálatnak, a módszertanáról és az összefüggés rendszerről. Aztán egyenként veszem sorra az országokat, melyeket érintett, és aztán válaszolok a kérdéseikre. Emlékeznek rá, hogy a középtávú áttekintés célja az, hogy stratégiai pillantást vessen a keleti IMPI e országokra, illetve az EU-val való kapcsolataik fejlődésére. Jó alkalom ez arra is, hogy kiigazítsuk a válaszadó stratégiáinkat, adaptáljuk, amennyiben szükséges ez. Az alapkövetkeztés, amelyet levonhatunk, hogy a legtöbb országban mélyülő, de nem mélyreható változását be az EU-val való kapcsolataikban. Az EU stratégiája ezen országokban, ahogy az ország eh, dokumentumban ismertettük, ezeket továbbra is érvényben maradnak, és ez továbbra is ennek elem, központi eleme az IMP akció cselekvési terv. Ám a keleti partnerség révén való el, kapcsolatok elmélyítését tükröznie kell az indikatív országos programoknak is. Erre majd visszatérek részleteiben amikor orosz, az Oroszországgal és Fehérországgal foglalkozó felülvizsgálatot ismertetem. Hadd térek most vissza az, össz, az összefüggés rendszerre, amelyben megszületett ez az értékelés. A pénzügyi válság hatással volt az EU-nak a partnereivel feltartott kapcsolataira, meg a pénzügyi támogatásra, amelyet nyújtunk neki. A keleti partnerség egy új jövőképre alapul, az EU jövőbeli kapcsolatait megcélozva Örményországgal, Azerbajdzsánnal, Fehérországgal, Grúziával, Moldáviával és Ukrajnával kapcsolatban. A prágai csúcson tavaly májusban indult el ez a folyamat, és ezt a változást kell figyelembe vegye a, a félidős értékelés. A fő cél, hogy felgyorsítsuk a politikai társulás folyamatát és a gazdasági integrációt az EU és az érdekelt partnerországok között, egy új társulási megállapodás kilátásai, valamint átfogóbb, még átfogóbb szabadkereskedelmi övezetek létrehozása, meg a vízumkönnyetések. A, a, azon feltételek kielégüléséhez kell kapcsolódjanak, amelyek a fő mozgató erői ennek a folyamatnak. Fenn kell tartanunk ezen országok támogatását, ahogy felkészülnek ezen megállapodások tárgyalására. Az INPI e milyen válaszokat ad a keleti partnerség kihívásaira. Hadd legyek konkrét. Az Európai Tanács 2009 márciusában további 350 millió eurót ö, irányzott elő, hogy tovább támogassa a keleti partnerség politikáját. A nemzeti és orsz- országos indikatív programokkal együtt ezeket a pénzeket arra szánjuk, hogy intézményeket erősítsünk. A regionális fejlesztés és a több oldalú együttműködés segítsük elő. Fel hogy felkészüljünk az átfogó intézményépítési programokra, a bizottság és a partnerkormányok elkezdték elemezni azon igényeket, amelyeket az intézmények támasztanak, és az új jogi keretből származó kötelezettségeinek is megfelelnek. A regionális fejlesztési programok, amelyek a kohéz, Európai Uniós kohéziós politikához kapcsolódnak, 2012-ben indulnak majd. A több oldalú dimenzió finanszírozása magában foglalja négy tematikus platform támogatását, az ilyen, az ilyen zászlós hajó kezdeményezéseket és a civil társadalom fejlesztését. Várjuk, hogy egy kelet-európai és dél-kaukázusi közgyűlés jön létre. Az Euronest kelet értékelése pedig nagyon fontos hozzájárulás a partneri körhöz. Ezen túl a keleti partnerség nem csak szakpolitikai keretet kínál, hanem az új NPI program lehetőségeket kínál a regionális együttműködési kezdeményezésekre, például a Fekete-tengeri Szinergia, meg az Északi Dimenzió programok ilyenek. Hadd szóljak most röviden a pénzügyi és gazdasági válság hatásairól, mely érzékelhető volt ebben a térségben. Külön és külön megjelenési formái voltak ennek az egyes országokban, például a fizetési egyensúly felborulása, illetve az eladósodás, a bankrendszer megbillenése, és ez bizony csak gazdasági zsugorodáshoz vezetett sok országban. A költségvetési hiány problémáját megorvosolandó makro pénzügyi segítséget igyekeztünk nyújtani az IMF csomagokkal együttesen. Grúzia és Örményország részesült ilyenekben. Ezen túl koncentrálunk a beruházások beruházás intézkedésére, a kis és középvállalatok támogatásában és az infrastruktúra fejlesztésében olyan eszközökkel, amelyek allokáció jelentősen növekednek, valamint az Európai Központi Bank megnövekedett, megnövelt hiteltevékenység is kiegészíti ezt. Ezeket támogatjuk, ezek a bankszektorra kell koncentráljanak, különösen a rendszeres, a, a rendszer szempontjából fontos bankok feltőkisítésére. A középtávú vizsgálatban világosá vált, hogy az INPI nem szolgálhat rövidtávú válság megoldási eszközként, ugyanakkor ösztönözheti a, fent, a fenntartató fejlődést és e, talpraállást közép és hosszú távon úgy, hogy a reformokat támogatja, és az EU normákhoz és szenderekhez való igazodást segíti elő. Különösen a kulcsfontosságú területeken, mint az energetika, környezetvédelem, közlekedés és kereskedelem. Ha a prioritási területeket nézzük, a jó kormányzás, a cselekvési tervek végrehajtása és kulcságazatok, mint a kereskedelem, mobilitás, energetika, környezetvédelem, ezek maradnak továbbra is a rangsor elején. Ezek támogatást igényelnek közép és hosszú távon is, és sok esetben az IMPI támogatás folytatása korábbi programoknak. Hadd mondjak néhány szót a konkrétumokról egyes országokra vonatkozóan. Ukrajna egyik legfontosabb partneri ország. Még nem tudjuk, mi lesz az elnökválasztás eredménye. Mindkét jelölt elkötelezte magát az EU-val való, EU-hoz való közeledés programja mellett. Ez lesz a pénzügyi támogatás központjában. Az eszközök e folyamatban az EU-Ukrajna, a társulási megalapodás a társulási megalapodás napirendje, a GLS cselekvési terv és a vízum megállapodás meg a Tolonc Egyezmény. Az INPI program hangsúlyozza majd a gazdaság és politikai kormányzás fontosságát, átlátható és felelős intézményekre van szükség ahhoz, hogy a nemzetközi beruházók megjelenjenek az országban, és fenntartható belső jövedelemforrásokat teremtsenek. Támogatjuk az energetika ágazatában Ukrajnát, a gáz ágazat reformja érdekében tesszük ezt. Ukrajna energiakihívásai továbbra is figyelmet érdemelnek részünkről, további támogatást kell adnunk az energiaszektor ágazat reformjához és a hatékonyság növeléséhez. Moldáviában az új kormány Európa barát programmal állt fel. Ez kiváló lehetőséget kínál arra, hogy a reformokat tovább vigyük. Ennek érdekében a Moldáv kérésre pozitívan válaszoltunk, hogy a kulcsminiszterünkbe EU szakértőket küldjünk. Moldávia a legszegényebb ebben az országkörben, a társadalombiztosítás, az egészségügy, oktatás támogatásokat kíván. 50%-a az összes előrehányzatnak pedig a hitel, a, a, a területekkel kapcsolatos bizalomépítésre épül. Grúziában a 2009-es háború megakasztotta az EU támogatások folyósítását. Most a háború utáni igényekre kell válaszolnunk ugyanakkor. Az általános prioritásokon túl tovább folytatjuk a, a humánus katasztrófák orvoslását, a belső menekültek támogatása révén, és tovább folytatjuk a bizalomépítő intézkedéseket, kiegészítve az emberi jogi sajtószabadság és a civil társadalmat segítő és erősítő intézkedéseinket, és az INPR programok része Grúziában. A Grúziának nyújtott támogatás a kereskedelemre és a szabályozási megfelelésre koncentrál, és a mobilitás kérdése is újabban reagál. EU szakértők a 2008-as választások után nagyon fontos szerepet játszottak az örmény vezetésnek nyújtott tanácsadásban az IMPI cselekvési tervek végrehajtása tekintetében. Az EU továbbra is készen áll konkrét segítségnyújtásra az örmény-török kapcsolatok javítása érdekében. Ez is kap forrásokat az IMP-ből. Az Azerbajdzsáni végrehajtása a cselekvési tervnek lassú volt és nem kiegyensúlyozott. A sajtószabadság, az emberi jogok érvényesülése, a civil társadalom helyzete kívánnivalókat hagy maga után, ezért tovább kell segíteni ezeket. A, a hegyi karabaki konfliktus békés rendezésének függvényében az EU készen áll konkrét támogatást nyújtani a konfliktus rendezés különféle aspektusaira vonatkozóan és a civil társadalmi cselekvések elősegítésére. A Fehér Oroszországi középtávú értékelés egy évvel elhasztottuk, hogy figyelembe vehessük majd a tanács no tavaly novemberi döntéseit, beleértve a közös ö, terv létrehozását. Az értékelés figyelembe kell vegye a demokrácia fejlesztés, emberi jog és a ö, jogállamiság terén tett legfrissebb lépéseket. Egy évre meghosszabbítottuk, tehát 2011-ig a felülvizsgálat időszakát, és akkor 2011-13-ig terjed majd a következő időszak. Oroszországgal kapcsolatban a jövőbeli finanszírozási kérdések a regionális, meg interregionális IMPI e előrendszatokból adódnak majd. A kétoldalú programok csökkentek, Oroszország úgy döntött, hogy nincs szüksége ilyenfajta finanszírozásra. A háton átnyúló együttműködést kell majd támogatnunk a tagállamokkal, ahol Oroszország is jelentős társfinanszírozási eszközökkel él, és tartja vállalásait a támogatós érintetje az akadémiai csereprogramok, egyetemi felsőoktatási együttműködés és a civil társadalom erősítése. Összef Foglalásként tehát az IMPI e rendszer nagyon fontos szerepet játszik keleti partnerinkkel er- kapcsolataink erősítésében. Helyben nem sikerült vázolnom, hogy az IMPI e mennyiben igyekszik támogatni azon politikai, társulási és gazdasági integrációs célok megvalósulását, amelyeket kitűztünk magunk elé. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you. Thank you very much. Köszönjük. Vigeni úr az első a listában. Thank you, Chair. Köszönöm, elnök úr. Csak nagyon röviden van egy kérdésem a keleti partnerséggel kapcsolatban. Köszönöm, hogy utalta az Euronest közgyűlés létrehozásának szükségességére. Remélhetőleg március végére ez megtörténik. Jó, hogy ez a több oldalú politikai platform létrejön, ahol a fontos kérdéseket a partnereinkkel megtárgyalhatjuk, és a politikai szinten is bemondjuk partnereinket ebbe a folyamatba. A következő kérdésem talán provokatívnak tűnhet. Úgy tűnik, hogy a partnerek közül néhányan úgy érzik, hogy a keleti partnerség hozzáadott értéke egyelőre abban arra korlátozódik, hogy még több ülést lehet tartani, <clears throat> és a projektek finanszírozásával kapcsolatban többet vártak. Értem, hogy, és tudom, hogy az EU politikáról van szó. A keleti partnerség könyvtett pénzek, hogy is fogalmazzak. Új a tagállamok, és a keleti partnerek számára, és a bizottság számára is. De ön hogyan értékelni az keleti partnerségen belül eddig elért eredményeket, és ön szerint a, a jövőben, a közeljövőben nőhetnek-e a keleti partnerségre közvetlenül elkülönített pénzek. Fejről Oroszországgal kapcsolatban az átmeneti megállapodás nem lépett életbe, ugyanakkor Fehér Oroszország aktív résztvevője a keleti partnerségnek, legalábbis az Európai Bizottságtól ezt az információt kaptuk, hogy komoly érdeklődést tanúsít a folyamatban való részvétel iránt Fehér Oroszország. Mingerelli az úr azt említette, amikor közelmúltban szakbizottságunkban járt, hogy a partneri és együttműködési megállapodásról szóló tárgyalások újraindulhatnak. A megújult politikai párbeszéd Fehér Oroszországgal a tanács tavalyi következtetés alapján in, in, újraindulhat-e és igen mikor. Mi az önök stratégiája Belarusszal kapcsolatban? Azért kérdezem, mert ez az egyik legfontosabb probléma számunkra is az Euronest közülés létrehozásával kapcsolatban the floor to Madame Megadom a Annemin Nates következik. Köszönöm szépen. Először is én is köszönöm az Európai Bizottságnak, hogy végre napvilágot rátott a közleményük a civil társadalommal kapcsolatos a kérdésem a szoban forgó országokban. A civil szervezetek bevonása a nemzeti indikatív eh, programokba eh, egyes országokban nem könnyű dolog, főként figyelembe véve a helyzetet, a jelenlegi helyzetet, hogyan, szeret, hogyan képzelik el ezt konkrétan, szeretnék ezzel kapcsolatban további konkrét információt kapni. További kérdések, megjegyzések? Parancsoljon, válaszadásra adom ennek a szót. I, I think the, um, if you look at the Eastern Partnership, um, which of ha a keleti partnerséget vizsgáljuk, ami a végrehajtás tekintetében legalábbis eh, folyamatban lévő dolog, van egy kétoldalú dimenzió, egyértelmű célokkal, azzal kapcsolatban, hogy mit kínálunk a partnereinknek. Ha a kondíciókat teljesítik, akkor egy társulási megállapodásban csúcsosodhat ez ki. Egy mély és átfogó szabadkereskedelmi megállapodást is magában foglalva. A mobilitás javíthatja ez, és a megerősített együttműködést hozhatja bizonyos területeken, például az energia ágazatban. Egyértelmű, hogy az unió saját részéről mit le az asztal ajánlatként, és én úgy vélem, hogy partnereink ezt pozitívan fogadták. <clears throat> Ahogy önök úr is említette a bevezetőjében, jelenleg tárgyalunk két országgal is, Ukrajnával és Moldovával is a társulási megállapodásról, és a tanácsban eh, a 3D kaukázusi országra vonatkozóan most készítjük elő a tárgyalási elveket a társasági megállapodásról. Az egyik újdonsága a keleti partnerségnek pontosan az, hogy egy ilyen több oldalú dimenziót is bevezet, ami az én véleményem szerint a partnereket közelebb hozza egymáshoz, egy olyan kontextusba helyezi őket, amelyben mindannyian az unió partnereivé válnak, és így egymás között a megértést, a párbeszédet megkönnyíti. Persze a kapcsolatban, hogy az unió szakpolitikája mi egyes területeken. Ez újdonság, politikai újdonság, és ezt partnereink igen pozitívan, lelkesen fogadták. Az előirányzatokkal allokációkkal kapcsolatban, nem biztos, hogy pontosan értettem a kérdést. Miről beszélünk itt pontosan? Negatív programokkal kapcsolatban 2014 és 13 között évekről beszélünk. A keleti partnerség az INPI eh, előirányzatok 50 millió euró tesznek ki 2000 2010-ben elkezdjük a programok végrehajtását, és további tevékenységek követik ezt majd az elkövetkezendő években, nem tudom most megmondani, hogy újabb forrásokat rendelnek-e ehhez a célhoz. Ez a költségvetési szakértők asztala. Korai és helytelen lenne nekem ezzel kapcsolatban bármiféle vélemény nyilvánítani. Ami Belaruszt illeti, 2008-ban fogalmaztuk meg, hogy mely öt területen szeretnénk komoly haladást látni ahhoz, hogy Belarusszal aktívabb eh, fellépést kezdhessünk, és a vízum tiltás megszüntetését, amely többször meghosszabbításra eh, került azóta. A tanács két terület tehát hangsúlyozott. Először is az Európai Bizottságnak egy úgynevezett közös átmeneti tervre történő javaslatot kell benyújtania, amely egy árnyék cselekvési terv, eh, eh, mivel nem létezik egy szerződéses viszony Belorusszal. Ezen a fronton előreléptünk, a tanácsban készül a tárgyalási álláspont. Ha a politikai feltételek adottak, akkor elindulhatnak majd a tárgyalások a vízumkönnyítésről és a Tolonc egyezményről. Tehát arra próbáljuk ösztönözni hogy ezen az említető területen, illetve Belarus ezen az említető területen eh, halladást érjen el, és ha ez megtörténik, akkor léphetünk tovább. Alapvetően ez a megközelítésünk. Ami a civil társadalom, illetve a civil szervezetek részvételét illeti általánosságban szólva, kapcsolataink szertágozók és roppant aktívak a civil szervezetekkel, például az úgynevezett Eh, éves jelentések készítésében eh, jelentős mértékben támaszkodunk a civil szervezetek értékeléseire. Ezeket próbáljuk eh, rendszer szerűen megjeleníteni az éves jelentéseinkben. És a cselekvési program megfogalmazása keretében, amennyiben ennek szükségét látjuk, konzultálunk a civil szervezetekkel. Thank you. Köszönöm szépen, Ráder úr. Köszönöm, elnök úr. És köszönet az eddigi magyarázatokért. Tudja, hogy a elviekben ez a politika élvezi szakbizottságú, meg a parlament támogatását is. Politikai érdekünk fűződik ahhoz, hogy ezen országokkal a kapcsolataink javuljanak. Kérdésem az volna, hogy talán, hogy ezeket a politikákat, vagy eredményeket, eredményeket hogyan lehetne konkrétabbá tenni. Szívesen hallanám meg öntől egyes, minden egyes országra, ha megjelölne egy-egy olyan EU projektet, amelyre különösen büszke, amelyet amikor vitát folytatok, vagy érvelek, a politikáink értelmes, észszerű voltáról ezen, politikák, ezen országokkal szemben jól el tudnám adni ezeket a politikákat. Örményország, Azerbajdzsán, Moldávia, Ukrajna, akár Fehéroroszország esetében kérem, hogy egy-egy példaértékű projektet nevezzem meg, amit 2007 óta megterveztünk, és 2010-ig megvalósult, és elmondhatjuk, hogy ez aztán jól sikerült. És ezt a, ezeket a példákat magammal vihetem, és a közvélemény előtt majd propagálhatom őket. Mr. Protasiewicz. Protasiewicz úr. Köszönöm szépen. Persze, hogy Fehér Oroszországra fogok rákérdezni. És egy korábban felmerült kérdésre is utalnék. Talán ez az egyetlen olyan anyag, amelyet a bizottság kiadott a szomszédságpolitikai eszközzel kapcsolatban Fehér Oroszország tekintetében. Persze, most elérkezett az ideje, hogy feltegyük a kérdést, hogy mégis mikor, hiszen 2013-ig, ugye most ebbe az időszakba vagyunk, 2007-2013 között, és Fehér Oroszország szempontjából a legfontosabb prioritások között az szerepelt, hogy a vízomkönnyítési egyezményt hozzuk tető alá, hogy az emberek egymással kapcsolatba lépjenek, és megnyissuk az EU határait a fehér orosz emberek előtt. De ezzel párhuzamosan, tehát a fehér orosz hatóságokkal való tárgyalások mellett, ezzel párhuzamosan, ezek egyébként elég gyorsan, elég jól haladnak, sőt az utóbbi időben eléggé mm, sok jóval kecsegtetnek, de ugyanakkor a fehér orosz hatóságok nagyon keményen megpróbálják korlátozni a civil társadalom részvételét a politikai életben. Éppen ezért például a büdzsére vonatkozólag a Fehér Oroszországnak szánt allokáció tekintetében 20 millióról volt szó. Nos, hát ezt el is tudom fogadni, ez rendben van, hiszen Fehér Oroszországban különleges a helyzet, de ennek 70% a szociális és gazdasági demo, ö, fejlesztésekre ment, és 30%-a pedig a demokrácia és a jókormányzás projektekre. Nem tudom, hogy nem lehetne a második részre fordított allokációk arányát megnövelni, hiszen ez rendkívül fontos a Fehér Oroszországgal folytatott kapcsolataink szempontjából. A jó kormányzást, a demokráciát elő kell segíteni ebben az országban, és a belarusz hatóságok minden tőlük telhetőt megtesznek annak érdekében, hogy a fehér, hogy a civil szervezeteket kiszorítsák a politikai arénából. Még a mérsékelt erőket is, sőt, még azokat is, akik a fokozatos demokratizálódási folyamat mellett tették le voksukat, nos, hát őket is a fehér orosz hatóságok megpróbálják ellehetetleníteni, és bármiféle ellenzéki szerepet az Európai Unió és ennek az országnak a viszonylatában elutasítanak. Elnök, köszönöm szépen. Kien úr, és esetleg most válaszolnék az utolsó kérdése, és aztán talán majd a kollégámat fogom megkérni itt a jobb oldalamon, hogy az első kérdésre választ adjon, és konkrét példákkal szolgáljon. Tehát azt hiszem, hogy uram, értem, hogy önt a fehér orosz téma különösképpen érdekli. Nos, hát az ön által feltett kérdésre a következőket tudom válaszolni. Miután a politikai helyzet nem egészen tisztázott, pontosan ezért úgy döntöttünk, hogy még egy évig a jelenlegi indikatív programhoz tartjuk magunkat, Úgyhogy azok az összegek, amelyekre ön utal, egy hosszú időszakra vonatkoznak, és már csak egy év van hátra ebből az időszakból. Most a jövő szempontjából megpróbáljuk majd úgy tervezni az allokációkat, hogy a jövőben különböző lehetőségekre fel tudjunk készülni, és reméljük, hogy egy év múlva a félidős felülvizsgálat során majd ezt már meg is tehetjük, és konkrét formába önthetjük. Miről is beszélünk itt most mi? Az INPI e segítségnyújtásról a nemzeti indikatív programok kontextusában. Vannak más eszközeink is, amelyekben pontosan a demokrácia, az emberi jogok tiszteletben tartásának előmozdítását célozzuk, ilyen például az Európai demokrácia és emberi jogi eszköz, ahol a nem kormányzati szervezeteket kívánjuk támogatni bizonyos kontextuson belül ezeknek a céloknak az előmozdítása érdekében. Úgyhogy ez rendkívül releváns Fehér Oroszország esetében például. Köszönöm szépen! Nem tudom, hogy esetleg a végrehajtással foglalkozó Európéd től a végrehajtással foglalkozó személyként hadd adjak én választ néhány konkrét példán keresztül. Ez egy jó lehetőség azt hiszem, hogy arra is, hogy ezeket a példákat elmondjam, mik azok a példák, amikkel én szoktam példálozni a jószomszédsági eszközök vagy politikák illusztrálására. Ma délután a befagyott konfliktusokról hallhattunk Ukrajna és Moldova között jó néhány éven keresztül a határmissziókat támogattuk, a határőrök képzésén keresztül, amelyben kb. 17 ország vett részt. Rendőrök, határőrök nem csak az országon belül, hanem a határvonal mindkét, orsza, mindkét oldaláról érkeztek ezek a személyek, és a nyesztelen túli területekről is, és az volt a célja ennek a képzésnek, hogy megpróbáljuk mérsékelni azokat a negatív hatásokat, amelyek például a csalás, vagy általában a bűnözésből adódnak, és amelyek köthetők szorosan a befagyott konfliktusokhoz. Tehát Transnistria határellenőrzése, illetve a VAM ügyi kérdések esetében ez egy nagyon pozitív program volt. Ukrajna kapcsán ugyanezt tudom elmondani. Sikerült uh, a Tolonc egyezményt aláírni az Európai Unióval. Ami Grúziát illeti, nagy erőfeszítéseket tettünk, és a parlament is segítségéről biztosított bennünket. És a hiányosságokat a fiatalkorúak börtön helyzetével kapcsolatban tudtuk orvosolni. Azzal kapcsolatban is, ahogyan a perek, a büntető perek lefolytak, és a büntetés végrehajtási intézetekben uralkodó viszonyokkal kapcsolatban is sikerült előre vinnünk ezt a projektet. Örményországban Megint csak egy képzési programunk volt, ami a szoktatási rendszerre vonatkozott. Azerbajdzsán kapcsán talán a legsikeresebb program az energia hatékonysággal foglalkozó programunk volt. Megpróbáltunk mindent megtenni annak érdekében, hogy energiahatékonyságot el lehessen érni a háztartásokban, és hogy a zöld energiákat előmozdítsuk ebben az országban. megpróbáltuk látványos szerepünket erősíteni a civil társadalommal folytatott kapcsolatunk területén. Azerbajdzsánban például tavaly sikerült aláírnunk 5 vagy 6 szerződést a civil társadalom képviselőivel, tehát voltak ilyen konferenciák is, amelyeket mi szerveztünk. Hát ez néhány példa arra, hogy hol sikerült jó programokat megvalósítanunk, és ezekből az is látható, hogy azért vannak itt sikertörténetek is. Mr. Chairman, Pat... Elnök úr, két cselekvést tennék még hozzá, mert jól mutatja be, mit teszünk. Egyik a magas szintű szakértői csoport, melynek munkára utalta már bevezetőmben is, akiket Örményországban vetettünk be, pontosan ez a válasz, amely, amely az igényekhez szabott. Örményország fejlődésének jelenlegi stádiumában fontos, hogy a kormányzatot segítsük, hogy megragadja a gazdasági integráció és politikai társulás területe mi a teendője konkrétan, és hogy erre felkészítsük a kormányzati szerveket. Nagyon értékelték az örményhatóságok és szakértői csoport segítségét és most az új kormány, a most felállt új kormány igényeire válaszolva július végén két gazdasági szaktanácsadót küldtünk ki. Reméljük, hogy az év elejétől már érezhető lesz az ő működésük, és egy kiegészítjük őket egy további csapattal. Ha meg már Grúziánál tartunk, a támogatásunk egy része pénzügyi támogatás az IMPI e keretéből történik, a másik része pedig a stabilitási eszközből folyósított pénzekből áll. Nagyon sikeresek voltunk abban, hogy olyan tevékenységet finanszíroztunk, amely a belső menekültek elhelyezését célozta meg a 2008. augusztusi háborút követően. A helyi civil társadalom kapacitás erősítését is támogatjuk a bizalomépítés, közvetítés, tájékoztatás, tudatosítás programjait is ebből támogatjuk, és általános támogatást is nyújtunk. Ezek azt hiszem nagyon konkrét és jól célzott példák lehetnek, amelyeket felhozhat. Grazie. Köszönöm. Mások nem kívánnak hozzászólni. Azt hiszem, hogy ezzel akkor lezárhatjuk a mai nap munkálatait. Fél hétkor lesz egy újabb eszmecsere Madeleine Albright-tal és munkatársaival, a NATO ö, stratégiai koncepciójával kapcsolatban. Tehát 18.30-kor, fél óra múlva. Köszönöm szépen mindenkinek a részvételt.